Diamo inizio allora. Üdvözlöm Önöket, elkezdjük a mai ülést. Üdvözlöm tisztelt nemzeti parlamenti képviselőket, kedves biztos úr, kedves kollégák. Nagyon boldog vagyok, hogy itt fogadhatom Önöket egy parlament közi ülésen, amely a um, közös agrárpolitika jövőjéről fogunk beszélni. Itt van a lengyel mezőgazdasági miniszter, Marek Tavinski, akint üdvözlöm körünkben. A reform, amely előtt vagyunk, az első reform 50 éve, és a parlamenti tagok ebben nagyon nagy szerepet fognak játszani. Ahogy önök tudják, az Európa, a Lisszaboni szerződés alapján az európai parlamentek jelentős törvényhozási szerep jut együtt a tanácssal és a bizottsággal megerősödött a szerepünk, és ezen belül megerősödött a nemzeti parlamentek szerepe is a szubszidaritás ellenőrzési mechanizmus a 12-es cikk alapján megerősödött. Nagy örömmel láttam, hogy a nemzeti parlamentek kollégái használják ezeket az új jogokat. A mezőgazdaság az a tér, amelyben a nemzeti parlamentek a legnagyobb számú jelentést nyújtottak be. Remélem, hogy a mai nap vitája egy további lépést jelent a közös erőfeszítéseinkben annak érdekében, hogy megoldásokat találjunk az új kívásoknak az európai modell alapján. Hogyan kezeljük az élelmiszerbiztonságot, a biodiverzitást, az éghajlatváltozást és egyéb további problémák. Szükség van arra, hogy egység, az egységet megtartjuk a öm, földeken, milyen módon tudjuk egyenlőbbé tenni az európai támogatásokat, hogyan lehet alkalmazni a piaci eszközöket, hogyan lehet a piacok árainak, a termékek árainak az ingadozását fékezni, hogyan tudjuk biztosítani a vidék fejlődését Európában és világszínvonalon. Mindannyian tudják, hogy az Európai Parlament Albert Dess jelentésével június 23-án kifejtette a saját álláspontját a kapról 2020-ig. Ezt a jelentést nagy számban támogatták a plenáris ülésen, és ez a 2010-es bizottsági jelentéssel összhangban van. el, és 2010. júliusában George Lyon úrnak a jelentését is elfogadtunk, ami szinten tisztázza a parlament helyzetét a kappal. Egyetértünk a bizottság célkitűzésével, hogy szükség van egy zöldebb közös agrárpolitikára, amelyik hatékonyabban termel, sokkal egyenlőbb, sokkal igazságosabb. Szükség van a közös agrárpolitika reformjára, amelyik az új kihívásokat veszi figyelembe, és meg figyelembe veszi a lakosság szükségleteit. Osztjuk a bizottság közleményében kifejtett álláspontjával a jövőbeni kihívások fényében úgy véljük, hogy szükség van egy erős közös agrárpolitikára, megfelelő forrásokat kell ehhez biztosítani. A DESZ bizott jelentés és a Lion jelentés és korábban Garriga jelentés a Sure szakbizottság részéről kiemelték azt, hogy az európai mezőgazdasági költségvetést legalább a 2013-as év szintjén kell tartani. Ezt kívánjuk, ezt szeretnénk elérni, és remélhetőleg ebben az irányban fogunk mozogni. Egyértelmű, hogy ebben a kontextusban, amikor is beszéltünk a biztos urunkkal, Diane Csolosszal, hogy a több éves pénzügyi keret nek figyelembe kell vennie ezeket az aggájainkat annak érdekében, hogy ne blokkolják a forrásokat a mezőgazdaság számára. Ez az új pénzügyi keretben a, nem elég a mezőgazdasági szakbizottság számára megfelelő forrásokat szeretnénk biztosítani, amelyek garantálják a mezőgazdasági eh, termelők versenyképességét szerte a világon, egész Európában. Kedves résztvevők, és szeretném, kifejteni azon álláspontomat, ezen a napon, és mindannyian figyelembe fogjuk venni azokat az írásbeli hozzájárulásokat, amelyeket korábban megkaptunk. Ezeket figyelembe fogunk venni majd, amikor parlament ősszel bemutatja majd a javaslatát. Mielőtt átadnám a szót a Lengyel Köztársaság országgyűlési felsőházi szenátusi mezőgazdasági bizottságának elnökének, Jerzy Csorcsikovszkina úrnak. Néhány információt szeretnék mondani, hogy hogyan lehet szót kapni. Minden e, egyes bejelentett tag, mindenki találnak a padon egy dossziét és két kártyát. A kártyával a zöld kártya az első fordulónál kell használni, a pirosat a második fordulónál kell használni. Arra kérném önöket, hogy töltsék ki az egyik kártyát, az egyik papírt, és adják át a terem szolgáknak minél hamarabb. Mint ahogy önök látják, több mint 50 nemzeti parlamenti képviselő van jelen a teremben, és talán nem lesz elég időnk arra, hogy minden egyes parlamenti képviselő felszólaljon. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy legalább egy ember kapjon szót minden egyes országból. Arra kérem önöket emiatt, hogy ne lépjék túl a felszólalási idejüket. És már most mondom, hogy két percet fognak kapni fejenként majd amikor megkapjuk a jelentkezők, a felszólalást kérők, majd ezt pontosítani fogjuk, és látni fogják az időt a képernyőn. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, köszönöm szépen, hogy részt vesznek az eszmecserén, és most megnyitom a, eszmecserét, és át is adom a szót a Lengyel Köztársaság Gólság Gyűlésén felsőházi Szenátusi Mezőgazdaság Bizottságának az elnökének, Jerzy Kraszkikowski úrnak. Kérem, elnök úr, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, biztos úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Tisztelt képviselők. Szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit is. Szeretném megköszönni, hogy meghívtak a mai ülésre. Remélem, hogy a lengyel parlament hangja most mindenütt hallható lesz, hiszen a soros elnökség most Lengyelországnál van. Az eddigi agrárpolitikáról folytatott vita 2013-ig és az azután terjedő időszakra mutatja, hogy ez egy nagyon fontos téma. Igazi reformra van szükségünk. A mezőgazdaságnak igazságosnak kell lenni, és minden tagállam, minden termelőinek azonos versenyfeltételeket kell biztosítania. A jövőbeli kapnál nem szabad elfelejtenünk, hogy az agrárpolitika nem csak a termelőket érinti, hanem az összes fogyasztót, az Európai Unió adófizetőit. Nagyon fontos az, hogy ezt a politikát közérthetőbbé tegyük. Fontos az, hogy kidomborítsuk azokat az előnyöket, amelyeket a termelők kapnak az Európai Uniótól. A mezőgazdaság már nem csak az élelmiszer ellátásért felelős, hanem foglalkozik a környezetvédelemmel, a tájvédelemmel, a klímavédelemmel, állatvédelemmel és a biodiverzitás védelmét. Az Európai Unió polgárai azt várják a mezőgazdaságtól, hogy a termékek biztosak, magas minőségűek. Figyelembe kell vennünk ezeket, amikor az európai, politiká, európai Unió politikáját alakítjuk. Nem csak a nagy mezőgazdasági üzemeknek, a specializált üzemeknek, hanem a kis üzemeknek is figyelmet kell szentelnünk. A reformoknak többnek kell lenniük, mint kozmetikázásnak. Igazi reformokra van szükségünk, amelyek ténylegesen a szektor igényére reagálnak. A 2014-2020 közötti pénzügyi tervben született egy olyan javaslat, hogy 10%-kal kevesebb forrás alkalmazzunk, hogy konvergenciát hozzunk létre, és hogy egységesebb, igazságosabb fizetési rendszert alkalmazzunk. mindenképpen meg kell szüntetnünk az egyenlőtlenségeket a tagállamok között, a kifizetéseket pedig ki kell egyenlítenünk az egész Európai Unió területén. A támogatások kiegyenlítése azért lényeges, mert az átmeneti időszakok már véget érnek. És nem az a közös agrárpolitika célja, hogy átmeneti időszakok legyenek, hiszen ez a koherencia, a kohézió és a versenyképesség akadályát is képezheti. A közös agrárpolitika első pillérében a közvetlen kifizetésekről van szó. Ez azt jelenti a tagállamok között, hogy a kohéziós és koherencia rendszer az egész Európai Unió területén szükséges. Ez vonatkozik az egyes kifizetésekre, és pedig úgy, hogy objektív kritériumok alapján történjenek meg a kifizetések. Jelenleg történelmi hagyományokon alapulnak a kifizetések, most pedig ezt objektív, aktuális kritériumokkal kell felváltani. A Európai Unióban zajló közvita arról is szól, hogy eh, mely kihatásokkal bírhatnak a közvetlen kifizetések 2013 után, amikor a környezetvédelmi céljainkat is hangsúlyoznunk kell. A közös agrárpolitikában azt is látnunk kell, hogy eh, a termelők már most kapják a közvetlen kifizetéseket és a kereszt megfelelési célokat eh, betartják. Amennyiben erősebben a környezetvédelemre koncentrálunk a közvetlen kifizetéseknél, akkor nem lehet az a célunk, hogy leterheljük főleg a kisebb üzemeket különféle díjak. A második pillérben a mezőgazdaság és a vidék túléléséről van szó. Olyan feltételeket kell alkalmaznunk, amelyek megfelelnek az Európa 2020-as stratégiának és a fenntarthatóság elvének. Modernizálni kell az üzemeket, erősíteni kell a versenyképességüket, hogy biztosíthassuk a megfelelő élelmiszerellátást. 2011. július 1-én Lengyelország átvette az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Számos olyan feladat van, amely ránk vár az év második felében. A prioritás mindenképpen a kap reformja lesz. A közvetlen kifizetések tekintetében és a vidékfejlesztés tekintetében is. Nagyon fontos lesz a közös halászati politika reformja is. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A lengyel szenátus mezőgazdasági szakbizottságának elnöke vagyok. Én az egyik legnagyobb mezőgazdasági szakszervezetet is képviselem. A szakszervezetben mindig hallom a gazdák panaszait, kívánságait, óhajait. Számukra az fontos, hogy az egész Európai Unióban egységesek legyenek a versenyfeltételek. Ez pedig a támogatások szintjének kiegyenlítését, illetve az átmeneti időszakok megszüntetését jelenti. Nagyon fontos az, hogy mindenki alkalmazkodni tudjon. Főleg, hogyha itt az ellenőrzésekre gondolunk, nagyon költséges ellenőrzésekről van szó. Így szükség lesz a mezőgazdasági források megemelésére is. Maximálisan csökkenteni kell a bürokráciát is. Egy barátságos, átlátható politikát szeretnénk kialakítani, amely nem akadályozza az egyes termelő életét. Biztonsági hálót kell képítenünk, stabilizálnunk kell a termelők jövedelmét, főleg akkor, amikor áringadozások vannak, és csökkennek az árak. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unióban a termelők szerepe erősebb lenne az egész élelmiszer láncban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezeket a hangokat mind meg kell hallanunk. A politikának és a szakszervezeteknek a céljait pedig össze kell kapcsolnunk, hogy együtt érjük el a hatékony változásokat. Végén szeretném kihangsúlyozni, hogy a lengyel köztársaság parlamentje a jövőben is szeretne együttműködni az Európai Parlamenttel. Köszönöm figyelmüket! Grazie. Köszönöm szépen! Köszönöm elnök úr! Köszönöm a szép szavakat! És most emlékeztetnék arra önöket, hogy minden európai nyelvre tolmácsolunk, minden hivatalos nyelvre, és most megadom a szót a bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztés és felelős tagjának beszédére, Dacsán Csolnoszolnak. Există această posibilitate de a Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt is, hogy anyanyelvemen szólhatok. Remek lehetőség ez és nagy öröm számomra, hogy részt vehetek a mostani megbeszélésen. Még akkor is, hogyha korábban volt már lehetőségem az arra, hogy önök közül sok mindenkivel már találkozhattam és beszélhettem. Majd további látogatásoknál is, amelyeket a különböző országokba viszek, a parlamentemek akikkel fogok tárgyalni, és az új intézménye szerződési, e, Lisszaboni szerződés által meghatározott szerepet elmondhatom. Az agrárpolitikával kapcsolatban is változik a nemzeti parlamentek szerepe. Ez igen lényeges. Nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy lássuk. A nemzeti parlamenteket bevonják a közösségi döntésekbe, a mezőgazdasági kérdésekben is. Úgy gondolom, hogy ez az egész politikát érint, az egész lakosságot érintő szakpolitikai terület, és ezért hasznos és megfelelő, hogy a nemzeti parlamenti képviselőket is tájékoztatjuk és bevonjuk őket a közösségi politikával. Talán a mezőgazdasági politika az, amely a teljes ágazatra az egész közösség szintjén kihat, ahol közösségi szintű döntéseket hoznak, amelyek minden tagállamban éreztetik hatásukat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek bekapcsolódjanak ezekbe a tárgyalásokba. Olyan intézkedésekről van itt szó, amelyek tehát az egész nemzeti mezőgazdaságot, ágazatot érintik. A bizottság nevében Mondhatom, hogy nagyon örülünk egy ilyen meghallgatásnak, eh, annak, amelyet a reformat megelőzően is már igen átfogó formában végeztünk. Három célunk volt a, a vitat során a, az élelmiszer minősége, az ellátás biztonsága, és végül pedig a talaj, a, bi, a biosokrétűség, a víz minőségének megtartása, tehát a környezet, a harmadik pedig a mezőgazdaság szerepe a jövőben, a vidéki tér súlya tulajdonképpen ennek az utolsó harmadik kérdéskörnek a keretében volt. Ez volt az a, a kérdéskör, az a három kérdéskör, amely már a bizottság korábbi irányultságában némi módosulást is módosuláson is átment. A három célkitűzést az Európai Parlament fölkarolta, és a parlament által elfogadott jelentésekben, az Albertes jelentésben és másokban ugyanezeket a célokat követik. Ez is annak jele, hogy a három célkitűzés a lakosság szempontjából is alapvető jelentőségű, és ezekre a területekre fogható elvárások vannak. A reformjavaslatoknak éppen ezért kiválónak kell lenni. Fontos, hogy biztosítsuk a szükséges forrásokat és a célok megvalósításához mindennek tükrében kellett a 2020-ig terjedő pénzügyi tervezést úgy alakítanunk, hogy a mezőgazdaság továbbra is a költségvetés oroszlán részét adhassa. Nagyon fontos, hogy a 2013-ra meghatározott, 13-ban meghatározott és elfogadott források az eddigi, de a további intézkedéseket is finanszírozhatóvá tegyék, amelyeket az új politika is előír. Nem csak arról van tehát szó, hogy a, az Európai Bizottság az EP és a nemzeti parlamentek elvárásait vette figyelembe, hanem ezen túlmenően határozottan szem előtt tartotta a gazdák, a mezőgazdaságban dolgozók érdekeit is. Figyelembe vette a mezőgazdaság kiemelt szerepét az európai gazdaságban is. Ez a legfontosabb, legszilárdabb, legstabilabb közösségi politikánk. a példák alapján más európai politika közösségi politikákat is lehet majd levezetni a 2020-ig terjedő időszakban. Az Európai Bizottság október elején egy törvényjavaslatot fog majd a kap keretében előterjeszteni. Ebben a törvényjavaslatban a közösségi politika részleteit fogja előterjeszteni a három célkitűzés alapján, amelyet a korábbiakban is említettem. Nagyon fontos támogatási elem a mezőgazdaságban a közvetlen kifizetések. A közvetlen kifizetések kérdésében is reformok várhatók. Nagyon pontos módon kell igazítani ezt azoknak a céloknak, amelyeket a jövőben a kap számára már meghatároztunk. A közvetlen kifizetések nem szabad, hogy hátrányt okozzanak. Meg kell nézni, hogy hogyan osszuk el a forrásokat. A történelmi referencia már nem felel meg a valóságnak, és annak a valóságnak, amelyel nap mint nap együtt kell éljünk. A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdaságból származó bevételek mellett ami, egy, egyfajta minimális stabilitást kell biztosítanunk az, a mezőgazdaság és az élelmiszer termelés számára. Ezt európai szinten kell tartanunk az egyre növekvő versenyben is. A mezőgazdaságban dolgozók, a termelők, Emellett figyelembe kell, hogy vegyék a természetes gazdagságot is, amely a, az európai mezőgazdaságból származik. Látható a verseny mellett, hogy gazdasági, de ökológiai szempontokat egy, egyaránt figyelembe kell venni. Ez a gazdagság, ez a természetes gazdagság. Csak így lehet hosszú távon megfelelő versenyképességet és erőt garantálni. A közvetlen kifizetések mellett, amelyeket, mint mondtam, tehát újra kívánunk alakítani, egyszerűsíteni, elsősorban a kisebb vállalkozások számára. Itt nem olyan mezőgazdasági egységek számára gondolok, amelyek nem a piacra termelnek, nem. Olyan, olyan mezőgazdasági üzemekre, egységekre, amelyek effektív mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, piacra termelnek, nos ezekre külön figyelni kell, és külön támogatást kell nyújtanunk. Kiemelten kell figyelni a fiatal gazdákra. Számos intézkedést kell ilyen irányban is hozni, hogy a második pilléren belül is tudjuk erősíteni a mezőgazdaság jövőjét az Európai Unióban. Ezért gondolom, hogy végig kell gondolni a mezőgazdaság jövője kapcsán a gazdák jövőjét is. Figyelni kell tehát az ő körülményeikre, az ő érdekeikre, ez rendkívül fontos a közvetlen kifizetések és a piaci mechanizmusok mellett, ö, bocsánat, a közvetlen kifizetések mellett a piaci mechanizmusokat kell erősíteni, és a piaci realitásokhoz igazítani. Lehetőséget kell adni a gazdáknak arra, hogy reagálhassanak a piac jelzéseire lehetővé tegyene, tegyük számukra a válságból való kilábalást, és gondoljunk csak az idei évre. Még ha ki is törik a, tör, tör a válság, akkor sem szabad alapjaiban megrengetni a gazdáknak a bevételeit. Erről kell gondoskodnunk, modern, megfelelő alapokról. A, fontos ennek keretében, hogy a gazdák tehát reagálhassanak a piac jelzéseire, és léphessenek akkor, hogyha a, pia, a válság jelei láthatók, hogy megelőzhessék a válságot. Az intézkedések kapcsán a piac működésére is kell tehát gondolnunk. Ugyanakkor pedig egy, a vidékfejlesztést is kell, hogy tartalmazza a mezőgazdaság reformja. A kettes pilléről van szó. Továbbra is nagyon fontos szerep jut ennek a pillérnek, mert újra kell definiálnunk, erősítenünk kell ezt a részt, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet a 2020-as stratégiai célkitűzéseket e, ezen pilléren belül a mezőgazdaság reformján, de a vidékfejlesztésen belül is erősíteni. Megfelelő e, célkitűzé- a célkitűzéseket a megfelelő intézkedésekkel kell tudjuk irányítani. A kettes pillér keretében nagyon fontosnak tartom, hogy az európai mezegazdaság sokrétűségét, sokszínűségét is kövessük a termelésekben. Különböző rendszerek vannak, különböző gazdasági ágazatokat lát el, és éppen ezért a régióknak, a területeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kettes pilléren a bizonyos ágazatok strukturális váltásait támogatásokkal segítsük. Ott, ahol a mezőgazdaságnak eleve fontos szerepe van. E, az utolsó dolog pedig a kap jövője és az európai finanszírozás. Erősíteni kell a kapcsot a kutatás, innováció és mezőgazdaság között. A hidakat kell tudjuk épp eh, kialakítani ezek között a területek között, hiszen így nagyobb a termelékenység és a versenyképesség is. Ugyanakkor pedig fenntarthatóbbá kell tennünk a mezőgazdaságot. Ehhez tudományos kutatásokra van szükség, új gondolatokra, újító gondolatokra. Ezekre alapvetően szükség van, hiszen ezek biztosítják az új gyakorlati megoldásokat a kutatásfejlesztés és mezőgazdaság közti kapcsolatot tehát anyagilag is támogatnunk kell az európai programokon keresztül. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a bizottság által 2014-20-ra beterjesztett költségvetés tervezet most először tartalmazza a, a kutatási költségvetés keretében a mezőgazdasági kutatás, a mezőgazdaság céljait eh, szolgáló kutatásokra 5 milliárd eurót különített el. Ez pontosan eh, azt a célt szolgálja, hogy a mezőgazdaságban dolgozók és a kutatók között kialakuljon a kapcsolat. Százszázalékos európai forrásokból finanszírozott forrás, eh, programok ezek. Úgy gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel és a a kapreform kapcsán kialakítandó új eszközökkel is biztosítani tudjuk, hogy Európa gazdaságában a mezőgazdaság megtarthassa vezető szerepét. Hölgyeim és uraim, hiszek az együttműködésben, a bizottság és az Európai Parlament közti együttműködésben. Biztosítanunk kell azt, hogy a kap a jövőben sokkal inkább reagáljon a polgárok elvárásainak és a valóságnak. Köszönöm. Grazie caro Dacen. Un applauso meritato. Köszönöm. Megérdemli a tapsot a biztos, és főleg azért, hogy közvetlen kapcsolatot tart az Európai Parlamenten. Most akkor megtartjuk az első vitakört, és Albert Dess kap szót. Dess képviselő az Európai Parlament kap jövőjével foglalkozó jelentésének előadója. Tehát Albert, tiéd a szó. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Pauló, tisztelt biztos úr, kolléganők és kollégák, kedves vitatársak. Örülök, hogy az Európai Parlament kap reformért felelős előadójaként szólhatok most önökhöz. Nagyon jó, hogy egy ilyen kompromisszumot találtunk, amely az összes frakció számára elfogadható. Európában különbözőek a mezőgazdasági rendszerek. Egyszerűen nem, nem tudom elképzelni, hogy hogyan működhet 27 tagállam mezőgazdasága a frakció határokon túlmutatóan, hogyan lehet kompromisszumot találni. Azonban eh, nagyon eh, tág konszenzusra találtunk. Szinte 90%-os volt a parlamentben a konszenzus, a szakbizottságunkban is, és az Európai Parlamentben is. Nagyon nehéz Európában ilyen többségeket elérni. Azonban mégiscsak sikerült, mert megvolt bennünk az az akarat, hogy egyértelmű jelzést adjunk abban a tekintetben, hogy milyen legyen a jövő agrárpolitikája. A Lisszaboni szerződés új helyzetet teremtett. Ennek alapján kell most a kihívásoknak megfelelnünk. A világos szavazás egyértelmű jelzés a parlament részéről. Szeretnénk a biztosnak is támogatást adni, és a tanácsnak is. A parlament nagyon öntudatosan fog ragaszkodni ahhoz a jogához, hogy társjogalkotó maradjon. Az én jelentésem alapja az a tény, hogy az európai közös agrárpolitika lényege az, hogy eh, több mint fél milliárd ember számára biztosítsa az élelmiszer ellátást. Azonban alapvető fontosságú volt az is, hogy az eh, Európai Unióban már ma elértük a legfenntarthatóbb mezőgazdasági termelést. Még akkor is, hogyha bizonyos területeken azért még vannak hiányosságok. Legyen az a feladatunk, hogy ahol hiányosságok vannak, ott is garantáljuk a fenntarthatóságot. A jelentés alapja az is volt, hogy 2050-ig 70%-kal növelni kell az élelmiszer termelést, ahogy a tudósok mondják. Az is vezetett minket, hogy felismertük, hogy a múltban a mezőgazdaságon belül a termelékenység növekedése nem Európában zajlott, hanem máshol. Néhány számot is említenék a római FAO-tól. 1976 és 2008 között tehát 32 év alatt Európában a gabona termelés nem évente, hanem a 32 év alatt 1 százalékkal növekedett. Ázsiában 97 százalékkal, és a hústermelés esetében ez még szembetűnőbb. Európában a 32 év alatt 6 százalékkal nőtt a hústermelés, Ázsiában 385 százalékkal hogyha most olyan agrárpolitikát akarunk, amely kint okoz a termelőknek, akkor kevesebbet fognak termelni. Így csődöt mondunk a klímavédelemben, a környezetvédelemben, hiszen a világ többi mezőgazdasági termelő területén azt látjuk, hogy nagyobb a fejlődés. Ezek voltak azok az alapgondolatok, amelyek vezettek a jelentésem elkészítésekor. Örülünk, biztos úr, hogy támogatást nyújthatunk önnek, nem a parlament egyes bizottságai, hanem az egész parlament. Az egész parlament azt kéri, hogy a közös agrárpolitika pénzügyi támogatása maradjon meg. A bizottság jelenlegi javaslatai azt mutatja, hogy ez nem pontosan így lesz, ebben én pedig bizonyos kockázatokat látok. A német mezőgazdasági termelők gyűlésén felszólalt a kancellár asszony is, és jelenleg 1,0,5%-os nemzeti finanszírozás van, és a kancellár hogy azt mondta, hogy ez egy százalék kell, hogy legyen. Tehát ez néhány milliárdot jelent Európában, és reméljük, hogy a mezőgazdaság területén nem lennek további csökkentések. Óvatosnak kell lennünk. Az élelmiszer biztonság minnyájunk célja. Ez kiderült a jelentésből is. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az 500 millió fogyasztó Európában abból indulhat ki, hogy egészséges élelmiszert kapnak Európában, amelyet fenntartható módon állítanak elő. Ma délelőtt hallottuk a lengyel mezőgazdasági minisztert. Ő is említette, hogy a mezőgazdaság helyzete legyen hasonló az energiagazdálkodás helyzetéhez a jelentésünkben kihangsúlyozzuk, és biztos úr, gondolom egyetért, hogy szeretnénk megtartani a két pilléres struktúrát az európai mezőgazdaságon belül. A két pillér egymástól való elválasztását is szeretnénk fenntartani. A közös agrárpolitika fenntartása a vezérfonal jelentésünkben. A második pillérben nem szeretnénk több bürokráciát. Régóta vagyok képviselő, és tudom, hogy a bürokrácia csökkentést már nem is említjük. Annyit beszélünk róla. Hiszen eh, a termelőktől még azt halljuk, hogy minden egyes reform még több bürokráciát jelentett számukra. Ez eh, közös feladatunk. A bizottság, a tanács és a parlament feladata, hogy tényleg eh, fejezzük be a bürokrácia túlburjánzását kevesebb bürokrácia legyen, ehhez pedig elképzelésekre, ötletekre van szükségünk. El tudom például képzelni, hogy hogyha olyan fontos az átvilágítás, akkor olyan intézkedések Kett hozunk, amelyek a kereszt megfelelésen alapulnak. És hogyha bizonyos területeket kiveszünk a kereszt megfelelésből, akkor kevesebb lesz a bürokrácia. Miért kell bizonyos dolgokat a kereszt megfelelésnek megfelelően ellenőrizni. Hogyha itt igazából nem ezt alkalmazzuk, akkor más intézkedéseket is bevezethetünk, amelyekkel esetleg jobban tudjuk a fenntarthatóságot ellenőrizni. Biztos úr esetleg ezt az ötletet is magával viheti. Nagyon fontos elgondolás volt, tehát itt nem tudtunk számokban megállapodni, hogy a közvetlen kifizetések témájánál ott vannak a különbségek a tagállamok között. Óriási különbségek vannak, 100 euró alatti és 500 euró fölötti kifizetések is vannak. Ez nem maradhat így. El kell érnünk egy kiegyenlítődést, és pedig eh, túl hosszú átmeneti időszakok nélkül, hiszen minden más versenytorzításhoz vezetne Európán belül. Olyan rendszert kell találnunk, amely igazságosabb. Ami engem nagyon meglepett, az volt, hogy nem csak a tagállamok között vannak óriási különbségek a közvetlen kifizetéseknél, és nagyon meglepett, hogy a tagállamokon belül is óriási különbségek lehetnek a kifizetéseknél. Hogyha például Olaszországot itt pellengérre állítom, tehát Dél-Tirolban 50 eurót fizetnek hektáronként, Lombardiában 6-7 százat, akkor ez nem maradhat így. Mindenképpen kiegyenlítést kell elérnünk a tagállamokban. Mondom, nem akarok senkit sem most külön pellengérre állítani, de ezt nem lehet csinálni. Az nem lehet, hogy a gabona termelő területeken 5-600 eurót fizetnek bizonyos területeken, más országokban vagy területeken csak 200-at, akkor ez felháborító. Néhány tagállamnak is meg kell írni a házi feladatát. Ezt nem csak németként mondom. Németországban elhatároztuk, hogy 2013-ig a mezőgazdasági termő területekről a legelőkre 1,5 milliárd eurót szánunk, és Németországban a termelők elfogadták ezt. A tagállamokban is egyre inkább felértékelődnek a zöld területek. Itt természetesen vannak történelmi, egyéni referenciapontok. A jelentésben közösen határoztuk ezt el, elismertük annak a fontosságát, hogy a kis termelők is nagyobb presztíst élvezhessenek. Biztos úr, elnök úr, nem sikerült olyan szabályzást találnunk, hogy ki a kis termelő. A 27 tagállamban teljesen más a helyzet Lettországban, mint Görögországban. Hogyha, itt látom a kolléganőmet, ami Lettországban kistermelő, lehet Görögországban például nagyüzem. Óriási különbségek vannak a tagállamok között is. Éppen ezért azt írtuk a jelentésben, hogy nemzeti felelősség a kistermelő meghatározása. Ami pedig az átvilágítást illeti, saját véleményem az, hogy itt is ügyelnünk kell arra, hogy rugalmasak vagyunk, hogy olyan intézkedésekre van szükségünk, amelyeket a tagállamokban is lehet alkalmazni. Néhány nap alatt voltam Szicíliában és Finnországban. Ez a két ország régió annyira más, hogy, hogy nem is lehet másabb. Finnországban, amikor a repülő felszállt, akkor azt gondoltam, hogy mit, minek akarnak a finnek még kivételt? Miért akarnak még zöldebbek lenni? Mit tudok én még a finneknek előírni? Ez annyira zöld. Amikor Katániában felszállt a repülő, akkor azt mondjuk, hogy 30%, 30 zöldesítést írunk elő Szicíliának, akkor előbb vigyünk oda a vizet, mert különben nem tudják öltözni a zöld területeket igazából más zöldesítő intézkedéseket el sem tudok képzelni. Mit akarok ezzel mondani? Európában nagyok a különbségek, és ezeket a különbségeket figyelembe kell vennünk, amennyiben működő rendszert szeretnénk. Lenne még egy megjegyzésem a piacokhoz. Mindjárt számára nagyon fontos volt, hogy megmaradjanak a piaci eszközök. Képviselőként frakciókon túlmutatóan azt mondjuk, hogy szükségünk van a piaci rendtartásra. Biztos úr, nagyon hálás vagyok, hogy ön is így gondolkozik, a pillanatnyi pénzügyi megközelítés megfelelő irányba mutat, a volumene nem elégséges, de az irány helyes. Mindenképpen beszélnünk kell, hogyha a piaci válságban, akkor hogyan lehetne ide több forrás szánni. Azt is követeltük, hogy a piaci rendtartást 2020-ig meghosszabbítjuk. A bor szektorban is újra tárgyaljuk a kérdéseket. A parlament ezekbe az irányokba indult el. Szerintem nagyon fontos a G20-ak esetében is, hogy globális megoldásokra van szükségünk, hogy a mezőgazdasági termékekkel, alapanyagokkal ne spekuláljanak túlságosan sokat. Mindig lesz spekuláció, de amikor a spekuláció már fenyegeti a piacot, akkor valahol meg kell állítani, hogy ne a parasztok vagy a fogyasztók kárára gazdagodjanak meg a spekulánsok. A vidékfejlesztés is nagyon fontos, elég sokat vitáztunk erről. Szerintem nem szabad a második pillért gyengíteni ki kell építeni, hiszen itt is nagyon nagyok a különbségek az országok és a régiók között. Észrevettük, hogy az is fontos, hogy maradjanak a kettes pillérben a kevésbé fejlett vidékek. Biztos úr, most minnyáján kíváncsiak vagyunk, hogy milyen konkrét jogalkotási javaslatai lesznek figyelemmel kísérjük önt innen, és gondolom, hogy a nemzeti parlamentek is figyelemmel kísérik majd. Most azt szeretném befejezni, amit Szabicki miniszter mondott ma reggel, és ezt a múltban is elég gyakran említettem, még ha kritizáltak, akkor is, hogy ha belegondolok az európai agrárpolitika különbözőségébe, akkor látnunk kell, hogy nagyon távol vagyunk még a közös agrárpolitikától. Remélem, hogy az új reform tényleg közös agrárpolitikát hoz majd létre. Köszönöm. Grazie, Albert. Köszönöm szépen, Albert. Nos, rendben, és most kezdjük a nemzeti parlamenti képviselők hozzászólásával. Három tag kap szót, és egy nemzeti parlamenti tag kap szót, és egy európai parlamenti képviselő. Miss N. McIntosh a vidékfejlesztési szakbizottságból, Angliából. Parancsoljon, N. McIntosh tehát. Afternoon, Chairman. Uh, Jó napot kívánok, elnök úr! Szeretném azzal kezdeni, hogy nagyon sok közös pont van ezekben a jelentésekben, és az Európai Parlament jelentésében is, amelyet a mai ülésre benyújtottak. Szeretném megismételni, amit Dess úr említett, hogy kölcsönös megfeleltetésre, a terhek csökkentésére és egyszerűsítésre van szükség. Több kérdés van, de egyen mindenképpen foglalkoznunk kell, és sem a nemzeti parlamentek, sem az Európai Parlament nem foglalkozott még ezzel. Ez pedig az, hogy milyen konkrét intézkedésekkel lehet a jövő generációt és fiatal gazdákat támogatni, akik most és majd a jövőben az európai mezőgazdaságba kívánnak bekapcsolódni. A, a, az egyszerűsítési valóban hitelesebbé tesz minket. Egy, mindannyian egyetértünk az élelmiszerbiztonság biztonság jelentőségében és az élelmiszer stratégiai szerepében. Ez a vitánk egyik lényeges eleme. A, az, nálunk a House of Commons, az alsóház a, úgy gondolta, hogy a bizottságnak a mezőgazdaságpolitikában egy olyan nyer-nyer helyzetre kell figyelnie, amelyben a termelékenységet és a fenntarthatóságot egyaránt tudjuk növelni. Egyszerűsíteni kell és megszüntetni a szabályozói terheket, hogy az intézkedések valóban igazi környezeti előnyöket is hozzanak, nem csak egyszerűen további megfelelést. Úgy gondolom, hogy most az együtt döntés keretében először tudunk a nemzeti parlamentekkel együttműködni a döntések meghozatalában, mint olyanok, olyan döntésekben, amely a gazdák, a fogyasztók és a társadalom érdekét egyaránt szolgálják. Grazie, Ann McIntosh. Grazie. Köszönöm mm, McIntosh asszonynak, hogy igen, kronometrikus módon pontosan tartotta az időt. Most megkérem a, az olasz mezőgazdasági szakminisztérium szakbizottság elnökét. Ki van kapcsolva a mikrofon? Köszönöm elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. A közös agrárpolitikát nem lehet úgy tekinteni, mint egy támogatása egy szakágazatnak az európai lakosságban, hanem szükség van arra, hogy legyen egy olyan közös agrárpolitika ahhoz, hogy megfelelő ellátása legyen az európai lakosságnak élelmiszerből, ugyanakkor amely fenntartja a környezetet. A vidék nagyon fontos az európai országban, értékeiben a helyek megmentésében. Tehát nem arról van szó, hogy könyvelői szemmel lehet számítani és számolgatni a pénzt, hanem arról van szó, hogy ezzel a támogatással elő tudjuk segíteni a vidék fejlődését, nem csak Olaszországban, hanem más országokban is. Fölösleges kihangsúlyozni itt, hogy akkor is, hogyha nem számolunk a termékekkel, az innovációval, akkor azt mondanánk, hogy nem lennénk képesek, hogyha nem lenne innováció, hogyha nem lenne kutatás. Egy modern rendszert kell megalkotni, és ezért volt szükségük kutatásra és fejlesztésre oda kell figyelni, hogy a mezőgazdaságban dolgozók nagy száma nem szakmabeli, és csökkenteni kell azokat a támogatásokat, amelyek parazita módon rákapcsolódnak a mezőgazdaságra, de nem végeznek termelő tevékenységet. Minden a mezőgazdaság támogatására azért van szükség, hogy támogassuk ezáltal a fogyasztókat és a lakosságot. Köszönöm szépen! Köszönöm Russzó elnök úr, és most megadom a szót a mezőgazdasági ügyek bizottság elnökének Litvániában. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, kolléganők és kollégák. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget mindenekről De Castro elnöknek, hiszen nagyon jó alkalom arra, hogy a közös agrárpolitikáról beszéljünk. Így a zöldítés céljai is nagyon jók, azonban el kell mondanom, hogy a minőségi élelmiszerek előállítását sem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát az élelmiszer biztonságot, az élelmiszer ellátás biztonságát és a természet megőrzését összhangba kell hozni. A, azt is szeretném elmondani, hogy a közvetlen kifizetéseknél eh, nincs igazán oka annak, hogy miért eh, próbáljuk egységesíteni azt, hogy eh, zöld, milyen mennyiségű zöld terület legyen az országokban. Azokban az országokban, ahol még nem elég modern a termelés, ott szerintem ezt hagyni kellene a közvetlen kifizetések méltányos és egyen jogú megvalósítása alapvető cél. A közvetlen kifizetések elosztásának tehát sokkal igazságosabbnak kell lennie. Hiszen eh, a jelenlegi helyzet versenytorzításhoz vezet számos területen, a közös agrárpiacon. A régi tagállamokat még mindig előnyben részesítik, és az új tagállamok pedig hátrányt szenvednek a jelenlegi rendszerben. Nagyon komoly aggájaink vannak a kiegyenlítések tekintetében. 2020-ig eh, szerintem még nagyon sok idő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és most Következnek az Európai Parlament tagjai. Martin Orsling következik, aki a zöld frakciónak a vezetője itt ebben a szakbizottságban. Martin. Ja, meine... Igen, tisztelt kollégák, kollégák. Tisztelt kollégák, kolléganők, teljes demokratikus ellenőrzés alatt van az együttdöntési eljárással a mezőgazdasági kérdés, és az, hogy ilyen széles alapon dolgozhatunk a közös jelentés ne azt mutatja, hogy igen, ambiciózusak is vagyunk. Elhangzott, hogy a közös mezőgazdasági politika zöldebb és igazságosabb kell, hogy legyen. Ehhez azonban még bizonyos feladatokat el kell lássunk, például az elosztást. A következő vitában ez a az egyik legfontosabb kérdés lesz a tagállamok között és a mezőgazdaságon belül is. Nagy igazságtalanságok vannak, ezt nyíltan meg kell mondjuk az elosztásban. A parlament a plafon meghatározását határozta meg, igen, élénk vitákkal, de találtunk egy olyan utat, amelyet közösen el tudunk fogadni, hogy végül is a munkahelyek és a jobb környezeti teljesítés lesz a nagyobb gazdaságoknál a további új szempont. Ez az egyik lehetőség valóban, biztos van más megoldás is. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a pénzügyi tervben már a zöldítés az mm, nevesítésre kerül, ezt tudjuk támogatni a mezőgazdaság szempontjából is, és remélhetőleg ennek az lesz az eredménye, hogy a mezőgazdaság is hozzájárul a biodiverzitáshoz és az éghajlatvédelemhez. Ezt sem kerülhetjük meg, és a mezőgazdaság érdekében igazolni is kell tudnunk ezt a nyilvánosság felé. Úgy gondolom, hogy meg kell Kérdőjeleznünk azonban azt, hogy a mezőgazdaság 70%-kal többen, nagyobb mértékben tud hozzájárulni majd a világ táplálásához. Ki kell tárgyalni ezeket az arányokat, különösen akkor, hogyha ha figyelembe veszük, hogy 50%-át a megtermelt élelmiszernek nem hasznosítjuk újra. A fenntartható mezőgazdaság ebből a szempontból is továbbfejleszthető. Köszönöm. Márti. Köszönöm szépen, Mártin. És most nemzeti parlamentekihez szó. Katarina Pazlévi, aki már volt a mi kollégánk itt Európai Parlamentben, a görög parlament képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, bátorságot kívánni a tanács elnökének, a az elnökségnek, mert nagy munka van előttük, és Dez képviselő úrnak is szeretnék ugyanezeket kívánni, aki egy nagyon fontos jelentést dolgozott ki, ugyanis a társ, a parlament szerep be egyre nagyobb szerepet kap a társdöntéshozatali folyamatokban és eljárásokban. Senki nem gondolja az, hogy a 2014-es, 2020-as közös agrárpolitika ugyanaz lesz, mint ami az utóbbi tíz évben volt. Előttünk egy új gazdasági és intézményi irányítás van, a finanszírozások, költségvetési finanszírozások mások, mint a múltban, a pénzek kihelyezése is eltér a korábbitól. Tehát van egy költségvetés, de reméljük, hogy a rendszer amit kidolgoztak, az fenntartható lesz és gyümölcsöző. Én mint na, egy nemzeti parlament képviselője, úgy vélem, remélem, hogy támogatni tudjuk a DESZ jelentés. A mezőgazdaságban sok probléma van, és reméljük, hogy ezzel az anyaggal tudunk segíteni nekik. A költségvetési gondok ne érintsék a mezőgazdasági dolgozókat, a gazdákat. Szükségünk van arra, hogy nagyobb legyen a termelékenység, és hogy ellenőrizzük az élelmiszerláncot. De ki tudja vezetni és ellenőrizni ezt? A DESZ jelentésben szó van az aktív gazda, gazdáról aki nem csak környezetvédelmi feladatokat lát el, hanem élel, élelmiszert termel. Szükségünk van arra, hogy nagyobb legyen a versenyképességünk, és szükségünk van arra, hogy nagyobb harc legyen ebben a kontextusban, nagyobb csata legyen a kontextusban. Oda kell figyelni tehát arra, hogy segíteni tudjunk a gazdáknak, mert a kőolaj többe kerül, és minden többe kerül. Adómentességeket tudunk, tudnánk alkalmazni. Aztán a második pillér kérdésével úgy gondolom, hogy amba kell hagyni, meg kell szüntetni ezeket az áthelyezéseket a második pillérre. Úgy gondolom, hogy strukturális programokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy minden egyes térség megkapja maga szerepét. Köszönöm Katerina Vaszlevi, és most megadom a szót a Cseh Köztársaság Szenátusának képviselőjének, Antoli Maszlanir. Palancsön, két percet kap. Vážený pane předsedající, vážené kol... Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy egy ilyen lényeges megbeszélésre hívtak meg minket. Hiszen ez a megbeszélés erősíti a közös agrárpolitika parlamenti dimenzióját. Hiszen eh, a reformnak szüksége van az ilyen jellegű megbeszélésekre. A cseszenátus üdvözletét hozom most mindenkinek. A cseszenátus a kappal már régóta foglalkozik, rendszeresen eh, konzultálunk az európai partnereinkkel, illetve a termelők szervezeteivel. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a kap célját eh, és a reformnak a célját a bizottság és a parlament már meghatározta. Azt szeretnénk, hogy eh, fenntarthatóbb élelmiszer termelés legyen, a természeti erőforrásokkal tudatosabban kell bánnunk, enyhítenünk kell a klímaváltozás hatásait, és a területfejlesztésben is kiegyensúlyozottabb politikát kell folytatnunk. A cseh szenátus a bizottság közleményét is részletesen elemezte. A szenátus és a kormány álláspontja Csehországban ebben a tekintetben megegyezik. A költségvetést véleményünk szerint is a jelenlegi szinten kell tartanunk, és pedig úgy, hogy 80% az első, 20% a második pillérbe jusson. 80%-ot szánnánk az aktív termelőknek, és 20%-ot szánnánk a kizöldítésre. Azonban vannak bizonyos dolgok, amikkel nem értünk egyet. Tehát a mezőgazdasági terület méretétől függő, illetve egy üzem méretétől függő támogatásokat nem tartjuk ideálisnak. Csehországban 77 hektáros általában egy mezőgazdasági termelőterület. Tehát ez a többi európai országban nem így van. Ezen kívül nem egyezünk, egy, nem egyezik meg a nézetünk az első pilléren belüli társfinanszírozásra 2020 után. 2020 2020-ig tartana az átmeneti rendszer, amíg kiegyenlítődik a közvetlen kifizetések rendszere a rendszernek objektív kritériumokon kell nyugodnia, és biztosítatom, hogy nagyon pontosan elolvasunk minden javaslatot. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Ervegge Gemárnak, aki a francia parlament képviseletében fog felszólni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Csalasz biztos úrnak és Desz kollégának, hogy felvázolták a közös agrárpolitikát. Két szóval szeretném ezt összefoglalni. Először is ambíció, a célkitűzéseket illetően, élelmiszerbiztonság, költségvetési ambíció, úgy szinten annak érdekében, hogy meglegyenek a megfelelő eszközök, és megpróbálják elkerülni azokat a célkitűzéseket, amelyek újra nemzeti hazáskörbe kerüljenek bizonyos kompetenciák, és aztán a több oldalú kereskedelmi tárgyalásokban is egységes legyen. Ugyanis az Európai Unió nagyon sok lépést tett ezen a területen, kereskedelmi szempontból az egész világon. A második prioritás a fenntartató fejlődés, és nagy elégedétséggel tapasztalom az, hogy nagy egyensúly van a két pillér között, és támogatjuk az első pilléres zöldesítési támogatások annak érdekében, hogy a vidék harmonikus legyen, és ez az Európai Unió egész területén érvényes. Aztán a szabályozásra oda kell figyelni, nem szabad minimalista szabályokat kidolgozni, hanem innovatívnak kell lenni, megfelelő piaci eszközöket kell találni, amelyek rugalmasabbak, hatékonyabbak, és amikor szükség van, akkor a kínálati kezelési eh, mechanizmusokat kell kidolgozni. Azzal zárnám, hogy kifejtem az agájaimat először is, ami az állattenyésztés, ami nagy problémáknak néz szemben. Mi támogatjuk az, hogy az első pillérben legyenek megfelelő eszközök a hátrányos helyzetű térségekre. Szeretnénk, hogy a szőlőtermelés, a szőlőtermelés is kapjon megfelelő támogatásokat, aztán az ultraperiferikus vagy tengeren túli területeknek a specifikus igényeit is vegyek figyelembe. Köszönöm szépen! Grazie, e adesso è il turno de... Köszönöm szépen, és most az Európai Parlament képviselői következnek, Herbert Dorfmann, Parancsolj, Herbert. Sí, grazie, signor Presidente. Ja, ich denke, dass... Köszönöm, elnök úr. Igen, nagyon érdekes időben élünk. Két pontot ragadnék most meg. Albert Dess kolléga az egyikről már szólt, ez pedig a források elosztása a tagállamokon belül. Itt a házunkban és a nyilvánosságban is általában arról folyik a vita, hogy a tagállamok között hogyan oszlanak meg a kifizetések, tehát a régi és az új tagállamok között. Azonban ténylegesen sokkal nagyobbak a különbségek a tagállamokon belül. Erről pedig mindenképpen beszélnünk kell hiszen ezt a problémát valahogy kezelnünk kell. Hiszen tény az, hogy azok a térségek kapják a legjobb forrásokat, amelyeknek a legjobb a helyzete. Ez pedig az adófizetők pénztárcájának a kárára megy. Így az adófizetők ezt a politikát nem feltétlenül fogadják el. A második megjegyzésem az, hogy az elmúlt években nagyon liberális agrárpolitikánk volt. Ennek az volt az eredménye, hogy úgy döntöttünk, hogy az összes szabályzást, akár a cukor, a tejkvóta legyen ez, vagy a bor termelési jogok, tehát ezt az egész rendszert hagyjuk kifutni. A szakbizottságunk és az elnök is ott volt, nemrég az Egyesült Államokban járt, és ott a miniszter azt mondta, hogy a tej szektorban az Egyesült Államokban elgondolkoznak azon, hogy új szabályzórendszert vezettek be, mert nem működik a tejpiac az USA-ban. Azt hiszem, hogy nálunk is meg kell hagynunk, hogy el, tehát meg kell engednünk, hogy a jelenlegi rendszer véget érjen a mai rendszereket nem kell feltétlenül ebben a formában fenntartanunk. Azonban szerintem az sem megfelelő, hogy az évtizedek alatt felépült dolgokról is lemondunk, és igazából mindent átengedünk a szabad piacnak, nem leszünk itt szerencsések. Grazie Dorfman, e Köszönöm szépen Dorfman, visszatérünk a nemzeti parlamentekre. Nagy örömmel adom át a szót Gert Lindergent, aki a német parlamentum, ez Bundestagnak a képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács és az Európai Unió parlamentje egyértelműen az erős közösségi politika mellett áll ki a jövőben, és ez a német Bundesrat célja is. A nagy kihívásokat a jövőben csak akkor tudjuk megfelelően megválaszolni, ha az EU költségvetésének keretében a mezőgazdasági költségvetés is megmarad az EU agrárpolitikának a jelentőségét is ezzel tudjuk jelölni. Óriási bürokratikus terheket rovunk a gazdákra, ezeket mindenképpen csökkenteni kell. Óvatosan kell azonban eljárnunk. A német mezőgazdasági vállalatoknál mintegy 60%-át teszik ki a nyereségek a közvetlen kifizetések, illetve ezért a leépít átalakítással óvatosnak kell lenni. Már most is külön választottuk a támogatásokat a, te, a termeléstől, és a fogyasztóvédelem és más célokhoz kötöztük, kötöttük olyan intézkedésekhez, amelyek például a kizöldesítést kell, hogy szolgálják. Nos, ezek azok az intézkedések, amelyeket a kap orientációjához kell mérni, valamint az erős kap megtartásához. A társadalom keretében is nagyon fontos, hogy ezek az intézkedések átláthatók legyenek, nevezessenek további bürokráciához. Tehát a, a reformképesség az egyszerűsítést is jelenti. Németországban nagyon érdekes eredmények vannak, már például a regionális egységes kifizetések, a a zöld és a szántó területekért. Nagyon fontos eszköz a közvetlen kifizetés a környezetvédő, fenntartható mezőgazdaság érdekében, amely 2020 után is szükség van. A jövőben is versenyképes és fenntartható mezőgazdaságot akarunk, erre van szükség, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a piaci hozzáférést. Ezért a szabályozásokat, a szabályozókat egyfajta struktúrába kell, eh, kell eh, tartani, és nem a mezőgazdasági szakpolitikában tükröztetni. Köszönöm szépen, és most következik a holland képviselőház képviseletében Gerd Koopmans. Dank u wel, ehm, voorzitter. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt kollégák és parlamenti képviselő kollégák. A a közös mezőgazdaságpolitika jövőjéről szóló vita nagyon fontos az Európai Parlament, de az európai mezőgazdaság vidék számára és a parasztok és gazdák jövedelme szempontjából is nagyon sok minden közös. Az egyik dolog, amelyet a holland parlament például nagyon sok kollégával együtt jelzett, az a a parasztok, a kereskedők és a kiskereskedők közti áremelkedések problémája. A fogyasztók védelmét is figyelembe kell vennünk ebben. Sokkal mindennél fontosabb, hogy a, a primér termelők szerepe növekedjen. A, a kollégáknak, mint tudjuk, az együttdöntési jog nagyon fontos. Nem a politikának, hanem meghatározott gazdák és meghatározott jövedelme, gazdák meghatározott jövedelme az, amire figyelni kell. Csolos biztos éppen ezért azt mondom önnek, hogy a törvénykezés módosítása nagyon fontos, hogy a közösségi mezőgazdaság politika kapcsán úgy alakuljon, hogy az a gazdák érdekét jelezze. Rendben van, köszönöm szépen, és most megadom az szót a svéd parlament képviselőjének, Miss Anita Broden. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezekről a fontos kérdésekről vitázhatunk. Köszönöm szépen a bevezető felszólalásokat is. A leglényegesebb kihívásokról már szó volt. Ez a klíma, a környezet, a népesség növekedés. Hogyha ezekkel szembesülni akarunk, akkor globális a perspektívában kell látnunk a mezőgazdaságot is. Együtt kell működnünk a klímavédelem, a mezőgazdaság és a természetvédelem területén. Az érintett minisztereknek is sokkal szorosabban kell együttműködniük. Úgy gondoljuk, hogy ha a klímaváltozás ellen küzdünk, akkor a biológiai diverzitást is védjük. A kettes pillér a vidékfejlesztést érinti. A mezőgazdasága, a kutatás és a fejlesztés összetartoznak, és a mezőgazdaság területén is szorgalmazik el a kutatást és a fejlesztést. Így tudjuk csak kideríteni, hogy az Európai Unió hogyan képes fenntartató módon termelni a harmadik világ számára is. Nagyon fontos, hogy méltányos és kiegyensúlyozott legyen a kifizetések rendszere. Azonban eh, a nemek egyenlőségét is figyelembe kell vennünk ezen a téren. A költségvetéssel való jó bánásmód mindenki számára hasznos lesz. Köszönöm. Bene, adesso do la parola. És most egy európai parlamenti képviselő következik. Baltis Zigmantas nem ebből a bizottságból van, és ezért nem tudtam kimondani a nevét. Elnézést kérek emiatt. Komisszárja, minisztrie és visi kollégos. És tikrųjų... Igen, tisztelt biztos úr, igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Sok tapasztalatom van már a politikában, és nagyon örülök annak, hogy a mezőgazdaságról beszélünk, és nem felejtjük el közben a verseny sem. Megnyitottuk a piacunkat, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Lemondtunk a vámokról, az adókat kiegyenlítettük. Mindenhol szabad verseny van nálunk, kivéve a mezőgazdaság területén. Litvániában ösztönöztük a termelőket, hogy mondjanak le a mezőgazdaságról. Ne azzal foglalkozzanak, hanem mással. Menjenek át máshová dolgozni. Éppen ezért Litvániában több tízezer munkanélküli van, főleg a fiatalok körében. A termőterületek pedig parlagon hevernek. A potenciális termelők a városokban dolgoznak, vendéglőkben, kisegítő munkásként. Üdvözlöm éppen ezért a kap reformját. Szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy eh, Lengyelország soros tanácsi elnökként megvalósítja céljait, és eh, igazságosabbá teszi a közös agrárpolitikát a közvetlen kifizetéseket igazságosan kell elosztanunk. Garantálnunk kell a termelők munkahelyét, hiszen a termelők nagyon nagy hasznot hoznak számunkra. Nagy követelményeket szabtunk meg az élelmiszer biztonság keretében, és mégis külföldön vásároljuk az élelmiszert, és fogalmunk sincs róla, hogy milyen a minőségük. Azon kell dolgoznunk, azért kell fáradoznunk, hogy nyitott legyen az agrárpolitikánk, de megfelelően szabályozott. Garantálnunk kell, hogy az agrárpolitika a jövőben is prioritás marad. És most megadom a szót újra a nemzeti parlamentek képviselőinek, a európai ügyek szakbizottságának az elnöke Lettországból. Parancsoljon! Teikties Eiropas parlamentam par to, ka sasauc šīs dienas A, nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament eh, termeiben a nemzeti parlamentek képviselői is jelen vannak és részt vehetnek a kap vitájáról. A parlament és eh, a kormányországunkban eh, Csolos biztos beterjesztését üdvözölte. A közvetlen kifizetési rendszer reformjával kapcsolatban fontos, hogy az tisztességes, objektív legyen, történelmi kritériumokra épüljön, és ezért a hektáronkénti kifizetések óriási különbségeit csökkenteni lehessen. A legutóbbi bizottsági közlemény, amely a több éves pénzügyi keretekről szól a 2020-as időszakra, a további vita alapját képezi. Sajnálatos módon a pénzügyi terv legkév, legutóbbi javaslatában nem szerepel az a lehetőség, hogy versenyképesebb és tisztességesebbé alakuljon a közvetlen kifizetési rendszer. A tagállamok kifizetései között to- továbbra is aránytalanságok tapasztalhatók. Éppen ezért konvergenciára van szükség. Közelíteni kell gyorsabban, egyértelműbben 2014-től is ezeket a kifizetéseket. Nincs még itt az ideje annak, bocsánat, nincs itt -e vajon az ideje annak, hogy véget vessünk annak a, az igazságtalanságnak, amelyben a, tiszt, a tehetős gazdák sokkal nagyobb támogatásokat kapnak, mint a nehezebb körülmények között dolgozó, szegényebb balti és kelet-európai kollégái. A lett parlament a nyári a nyári szül- szünetet mege- megelőzően rendkívüli ülést hívott össze e, e héten szerdára, melyen a legutóbbi költségvetési javaslattal kapcsolatos súlyos aggodalmainkat kívánjuk megfogalmazni, amelyek e, támogatják a tagállamok közötti egyre növekvő e, gazdasági aránytalanságokat, különösen a gazdák e, szempontjából. Köszönöm szépen és most a bolgár nemzeti parlament. Kristina Ivanova Jancseva kapja meg a szót. Parancsoljon két percre. Köszönöm, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák. A közös agrárpolitika nagyon fontos Bulgária számára, hiszen a mezőgazdaság is fontos Bulgáriában. Bulgária az Európai Unió viszonylag új tagja és mi is ragaszkodunk a közvetlen kifizetések igazságosabbá tételéhez. Az európai termelőket azonos módon kell megítélni. Úgy gondoljuk, hogy a Bulgáriának szánt kifizetéseknek inkább 2014-ig, mint 2016-ig kell elérni az európai szintet. A bolgár termelők helyzete nem egyenlő a többi európai termelővel, ez pedig versenyhátrányt jelent. A mezőgazdaságunk kizöldítéséhez is további segítségre van szükségünk. Nagyon hasznos dolog ez a kizöldítés, de nem szabadna véleményünk szerint a második pillérben meglévő forrásokkal összeütköznie. Véleményünk szerint ezt további források biztosításával kellene megfinanszírozni. Úgy gondoljuk, hogy ennek a támogatásnak a lényeg az lenne, hogy az aktív termelők kapják meg. Az aktív termelőt is sokkal jobban meg kell határozni. Természetesen nemzeti kritériumok alapján. Támogatjuk a kistermelőknek nyújtott segítséget is. Véleményünk szerint különleges megközelítést kell alkalmazni, hogy egy közös alapból igazságosan tudjuk támogatást nyújtani a gazdáknak. Köszönöm. Grazie. E Köszönöm szépen, és most következik a máltai képviselőház képviseletében Filip Mipsud, parancsoljon képviselő úr. President, hát, Köszönöm, elnök úr. Az új kritériumokról szeretnék szólni, amelyek a kifizetésekre vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy a fiatal gazdáknak nyújtott ösztönzést és a fejlesztést, az innovációt kellene hangsúlyoznunk. Tehát ezek legyenek a legfontosabb prioritások a KAP reformja során. Szeretnék még néhány pontot kiemelni saját országom területéről. Szerintem a közös agrárpolitikának kiegyensúlyozottabbnak kell lennünk, mint most. A régebbi tagállamok és a viszonylag új tagállamok, mint Málta, teljesen más megítélés alá esnek. Még egy dolgot szeretnék aláhúzni, elnök úr, ez pedig az, hogy másra is figyelnünk kell. Arra, hogy óriási eltérés van a nagyobb és a kisebb gazdák megítélése között. Az utóbbiak néha nem is tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak és pláne nem tudnak élni a lehetőségeikkel, hiszen a bürokrácia nagyon bonyolult, rengeteg komplikáció van, rengeteg dokumentumot kell beszerezni. Ezeket a bürokratikus túlburjánzásokat mindenképpen csökkenteni kell. Utalnék még arra is, hogy vannak olyan elképzelések, hogy bizonyos tagállamokat előnyben részesítenek. Máltán például az összes vállalat kicsi. A gazdák is természetesen kistermelők, kisméretű parcellákon dolgoznak, és mégis versenyezniük kell eh, nagy eh, cégekkel. És nem csak európaiakkal, hanem afrikaiakkal is. Szeretném, hogyha figyelembe vennék ezeket a szempontokat is, amelyek a kisebb tagállamokra vonatkoznak. Szeretném még megemlíteni, hogy a mi esetünkben a gazdák nagyon-nagyon kis termelők, és uh, igazából el is uh, veszthetik a lehetőségeiket. Ezeket is figyelembe kell venni. Köszönöm. Grazie, adesso andiamo. Köszönöm szépen. Európai Parlamenti képviselő következik. Agnyó képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A Lordok háza jelentésében nagyon figyelt arra, hogy a kutatásról mindenképpen tárgyaljon, de nagyon kevés olyan lehetőség volt, amelyel támogathatnánk a kutatást, hogyha erről nem döntenek ebben a házban. A zöld aktivisták is nagyon gyakran ö, megakadályozzák ezt a munkát. riogatják a zöldek Frankensteinnel és más alakokkal. A, természetesen fennáll a veszélye annak, hogy a gazdák kibocsátása továbbra is magas marad, de azért meg kell, hogy mondjuk, hogy Más területek sokkal fontosabbak. A legutóbbi három hideg tél valóban erősítette a CO2 kibocsátást, ha nem vették észre, én például a cukorépa termésemnek a kétharmadát elveszítettem. Van valami baj, hogyha nem tudunk mindenről beszélni. Ha a brit gazdák az EU szabályokról beszélnek, akkor valóban a mezőgazdasági szabályok azok. Nagyon fontos, hogy megfelelően uraljuk a helyzetet, és reméljük, hogy a brit gazdák érzik majd, hogy biztos a jövőjük. Legalább annyira, mint az EU közalkalmazotté. Köszönöm szépen, és még 22 másodpercet meg is takarítottam. Köszönöm szépen, Agnew képviselő. Mutassunk jó példát valóban. És most további három, nemzeti, három kollega a nemzeti parlamentekből Finnország következik a mezőgazdasági szakbizottság elnökének, Jári Leppának adom meg a szót, két perc. Elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy itt az asztal másik oldalán is szót kapok. Az Európai Uniónak a jövőben is szüksége van a hatékony közös agrárpolitikára, amelyet finanszíroznak is. Azonban eh, garantálnunk kell, hogy az Európai Unió összes területén eh, lehessen termelni, és ide tartoznak a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek is. Finnországban eh, a helyzetünk miatt eh, korlátozottak a lehetőségeink. Éppen ezért eh, Finnországban sokkal drágább a termelés, és a támogatás szükséges. A két pilléres architektúrát mindenképpen fenn kell tartani. A vidékfejlesztésre szánt összegeket a második pilléren belül kell biztosítani. Itt pillanatnyilag hektáronként 250-es euró a plafon. Vélemény szerint ezt eh, vagy eh, megemeljük, vagy megszüntetjük, mert eh, igazából objektív alapon kellene megítélni a támogatások mértékét. Nagyon fontos az is, hogy a kizöldítésre szánt összegeket is megfelelő módon, bürokrácia nélkül, járulékos költségek nélkül juttassuk el a termelőkhöz. A egységes, igazságos piacról sok szó esett. Nagyon fontos az, hogy itt az Európai Unió területén is eh, ugyanazok a kritériumok vonatkozzanak minden tagállamra, akár a mezőgazdaságról, akár az állattenyésztésről, az állati jólétről legyen szó. Nagyon fontos éppen ezért, hogy garantáljuk Európában és a világban is a jelölést és az eredet megjelölést. Köszönöm. Grazie, molto. Köszönöm szépen, nagyon jó. És most Németországra térünk újfent, és megadom a szót a mezőgazdaság, a Bundestag mezőgazdasági szakbizottságának elnökének. Parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kolléganik és kollégák. A bizottság többsége és a Bundestag is vállalja a DESZ kolléga által előadottakat. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a közös agrárpolitika összességében nagyon sikeres volt az európai közösség számára, és Németország számára is. Hiszen nagyon hatékony Németországban a mezőgazdaság szinte minden régióban exportorientáltak vagyunk, nagyon biztonságosan termelünk, az állatvédelem nagyon fejlett, a termelés pedig nagy rész fenntartható. Azonban óvatosnak kell lennünk, amikor a támogatásokról szólunk Németországban. Önök is tudják, hogy pillanatnyilag minden támogatás nagyon kritikus szemekkel figyelnek, de mégis leszünk olyan bátrak, hogy igazságosabban oldjuk meg a támogatási rendszerünket. Nem korrekt, hogyha Németországban nagyon sok pénzt fizetnek ki hektáronként, és más országokban viszont csökkennek ezek a kifizetések. Mégis az a véleményünk, hogy nem helyén való a jelenlegi finanszírozás. Hogyha igazából a jelen lavaslatot veszünk figyelembe, és a plafon kiszámítását, akkor itt inkább könyvelőnek kell lennünk, hogy megértsük, hogy itt mi van. Németországban például a középosztályon belül nagy a munkaerőhiány, tehát hiányoznak a szakképzett emberek. És erre is összegeket kell szállnunk. Németországban szerintem az kizöldítés nem lényeg. Németországban óriási zöld területeink vannak, tehát a Natura 2000 programban is teljesítettük a célokat. Véleményünk szerint tehát további kizöldítésre nincsen szükségünk. A jelenlegi európai rendszer megfelel az igényeinknek. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Most következik Luxemburg képviselőháza képviseletében. Egy olyan személy, akit nagyon jól ismerünk itt Európában. Azt hiszem, hogy sok, ő a csúcstartó mint, miniszter, mint mezőgazdasági miniszter. Köszönöm, Paolo köszönöm a parlamentnek, hogy megszervezte ezt a nagyon érdekes értekezletet. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon közel áll hozzám Dessor véleménye. Mi is támogatunk egy erős közös agrárpolitikát, amelynek szüksége van egy megfelelő anyagi támogatásra, és úgy vélem, hogy a bizottság által bemutatott gazdasági pénzügyi kilátások kívánni valót hagynak maguk után. Mi úgy gondoljuk, hogy a közös agrár politikának biztosítania kell a minőséget, fenntartható mezőgazdaságot kell, hogy biztosítson, mert ez alapvető és ezért szükség van arra, hogy a politika ilyen irányba mutasson, hogy a célkitűzései közösek legyenek a 2020-as stratégia célkitűzéseivel, tiszteletben kell azokat e, tartani. Mi egy igazságos és egyenlő elosztása mellett vagyunk a közvetlen kifizetéseknek, hogy megfelelő támogatást kapjanak a gazdák. Úgy gondoljuk, hogy az aktív gazdákra kell koncentrálni, és ezt ki kell hangsúlyozni. Egy olyan mezőgazdaságot kell támogatni, amely fenntartható, amely környezetvédő, amely tiszteletben tartja a természeti erőforrásokat, és inkább a második pillérnél legyen a támogatás, sem mint az első pillérnél. Mi úgy gondoljuk, hogy problémát okoz a közvetlen kifizetések 30%-os kvótája, a jelenlegi feltételek mellett eh, Luxemburgban nagyon sok eh, mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedés vezettünk be a második pillérben, ezeket az intézkedéseket integráltuk az első pillérbe, ez kb. 30%-os jövedelem növelést jelent a gazdáink számára, mert ki tudjuk használni a második pillért. Úgy gondolom, hogy ki kell használni, egy, meg kell találni egy megoldást azok számára, akik környezetvédelmi tevékenységet folytatnak a második pillér tekintetében és vigyázni kell arra, hogy a mezőgazdasági dolgozók ne járjanak rosszul. Az a rész, amelyek a közvetlen kifizetések ben van, az eh, vegye figyelembe a hátrányos helyzetű térségek feltételeit és körülményeit, és eh, úgy kell ezeket figyelembe venni, ez a közvetlen kifizetések úgy kell, hogy megtörténjenek, hogy az ne károsítsa a jelenlegi eh, bevételeket, ne legyen kevesebb, mint a jelenlegi bevétel, amit kapnak a mezőgazdasági dolgozók. Úgy gondolom, hogy meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyek megadják a megoldást erre a problémára, és megfelelően megfeleljenek az első és a második pillérnek is. Köszönöm, Fernand. Ausztrák Bundestag következik. A mezőgazdasági szakbizottság elnöke következik. Parancsoljon két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azt is, hogy lehetőséget kapnak a nemzeti parlamentek véleményük elmondására. Gratulálok az Európai Parlamentnek, hogy ad mellett állt ki, hogy a pénzügyi keretek jelenlegi mértéke megmaradjon. Ezzel következetes meg agrárpolitika válik lehetővé, és fontos, hogy az európai fogyasztók is lássák, értsék, hogy az egészségesebb, biztonságosabb európai élelmiszert kapnak, részben olyan áron, amely a tényleges termelési költségek alatt van. A különböző kifizetésekre valóban kapcsolatban elmondom, hogy valóban nagyobb igazságosságra van szükség. A különböző környezeti különböző nor, ö, árakat, különböző normákat is figyelembe kell venni, de természetesen a különböző földrajzi lehetőségeket is. És a termelési háttére, hátrányokat ki kell egyenlíteni. Nagyon fontos, hogy a piacra összpontosítsunk, és a mezőgazdaságot piacképesebbé tegyük. Ár különbségeket állami illetve köztárolással kiegyenlítsük. Ha ez valóban olyan intézkedés, amely a mezőgazdászok ér, gazdák érdekeit eh, szolgálja, hogyha hosszú távú eh, beruházásokra ösztönöz, akkor a fiatal gazdák is perspektívát látnak maguk előtt, és emellett a fogyasztók pedig az ellátás biztonságát kapják. Nagyon fontos, ahogy a luxemburgi kollega is említette, hogy zöld legyen a mezőgazdaság Ausztriában ez már kihatározott cél. A kizöldítéssel kapcsolatban fontosnak tartanánk, hogy Európa minden országa ezt kövesse, és ezen túlmenően még ambiciózusabb programokat kínáljon. Például azért, hogy az osztrák biogazdálkodás hasonló gazdálkodások alakuljanak ki, és ebből lehessen profitálni. Nemzetközi szinten valóban fontos a nyitás a mezőgazdaság talán lehetne regionálisabb, és ezzel európai. Köszönöm. Grazie, e adesso torniamo in Inghilterra. Köszönöm, és most visszatérünk Angliába, a House of Lords, a Lordok házából. Lord Carter következik, aki a mezőgazdasági, halászat és környezetvédelmi szakbizottságnak az elnöke. Parancsoljon Lord Carter. President, uh... Elnök úr, biztos úr, Miniszter úr, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani a kedves meghívásért, hogy itt lehetünk mindannyian, fontos kérdésekről tárgyalhatunk, hiszen végül is kulcsfontosságú az idő is. Köszönöm a biztosnak is, hogy eljött. Szakbizottságom a mezőgazdasági szakbizottság a Lordok házában jelentést adott ki az EU mezőgazdaság innovációjáról több kérdést tárgyaltunk erről, és természetesen a kap jövőjét is megnéztük. Nagyon sok beadvány érkezett. Egyre szeretnék csak kitérni, és idézem is. Ebben elhangzott, hogy Európában mi azt mondjuk, hogy a mezőgazdaság a régi gazdaság, pedig ez, e, mégpedig innovatív, ellenséges környezetben. Nagyon sok politikai frakció mondja meg, hogy úgy csináljuk a dolgunkat, míg a 19. században a régi módon, mert az a jó a környezetnek. De stratégiai vita. Európa vajon tudja azt mondani, hogy 500 millió gazdag európainak tudja e, a termelést biztosítani, és ami nincs, az e, azt importálja, és ki, vagy pedig 9 milliárdnak a kínaiakat és indiakat is beleértve, akik most már húst tesznek. Üdvözöljük azt a gondolkodást, amelyet az EU kötelezettségvállalásából láthatunk, hogy a 2020-as stratégiában az innovációt támogatja, és különösen az Európai Innovációs Partnerség létrehozását a fenntartható és produktív mezőgazdaságért. Remélem, hogy a biztos a, kutat, a, a kutatási eh, főbizottsággal, eh, igazgatósággal is együtt fognak működni, hogy mindez valóságá válhasson. A mezőgazdaság az EU kutatási programa, programából sokat profitálhat, éppen ezért eh, támogatni kell azt a meglévő, és igen, még mindig jelentős mezőgazdasági költségvetéssel az innovációs politikányi támogatásokat az egyesből a kettes pillérbe kell áthelyezni. Igazából foltszerű a jelenlegi támogatás. Egyfajta gazdaság, gazdák tanácsadó szolgáltatását kellene létrehozni, amely hosszú távon biztosítja számukra a megfelelő tudást. Reméljük, hogy a mezőgazdaság az EU politikájának élvonalába kerül, és a biztosnak óriási felelőssége van ebben. Az innováció biztosításában van a mezőgazdaság számára, és hogy mások is a bizottságban ezt fontosnak tekintsék. Köszönöm. Grazie, Lord Carter. E Köszönöm szépen, Lord Carter, és most a francia szenátus következik. Örömmel adom át a szót a fenntartható fejlődés szakbizottság képviselőjének, Jean-Paul Emorin úrnak. Hölgyeim és uraim, nem fogok senkit sem meglepni, amikor azt mondom, hogy a közös agrárpolitika reformja Franciaország számára és a szenátus számára egy nagyon fontos téma. Az első időben értelmeztük és állást foglaltunk a bizottság közleménye után, koncentráltunk a támogatásokra, úgy gondoljuk, hogy a kapot úgy kell, kapra úgy kell tekinteni, mint a az a dokumentum, amely tartalmazza a közös agrárpolitikát, a e közös célok, egy olyan környezetben kell, hogy működjön, amely közös mindannyiunk számára, és segítse a, az országainak a gazdagodását. Két eh, világosan azonosított pillérre kell ezt építeni, minőségi mm, mezőgazdasági termelésre kell odafigyelni, a második pillér viszont környezetvédelmi és eh, teritoriális eh, vonatkozású kell, hogy legyen. Nem arról van szó, hogy megkérdőjelezzük a környezetvédelmi intézkedéseknek a fontosságát, de úgy gondolom, hogy a dolgokat megfelelő helyen kell kezelni. Helyett megpróbáltuk értelmezni a bizottságnak az álláspontját, és állást foglalni ezzel kapcsolatosan. Mi úgy gondoljuk, hogy eh, ha erősek vagyunk, akkor vagyunk csak erősek, hogyha együtt tevékenykedünk, és ezért szövetségi stratégiát kell követni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a francia parlament, a német Bundestag egy közös nyilatkozatot tett a közös agrárpolitika kérdésében. Az egészségügyi és élelmiszerbiztonsági kérdésekkel foglalkozunk, és ezek nagyon fontosak. a versenyképesség javulása nagyon fontos, ezt mindenképpen meg kell tartani, ugyanakkor kell biztosítani a megfelelő élelmiszerlánc eh, biztonságát. Együtt dolgozzunk a spanyol és az olasz eh, parlamenttel, és nyitottak vagyunk más parlamentekkel is az együttműködésre. Köszönöm szépen! Köszönöm elnök úr, és most következik a román képviselőhez, örömmel adom át az, a mezőgazdasági és erdészeti szakbizottság elnökének, Elén Fudzsá. Domnule președinte, domnule comisar, Képviselő, szeret. Tisztelt biztos úr, először is szeretnék én is köszönetet mondani hogy megrendezése kerül ez a megbeszélés, a biztosnak rendkívül nehéz feladata van, hogy kompromisszumot találjon a számos érintett érdekek között, és nagyon örülünk annak, hogyha egyfajta kompromisszum végre megszületik. Románia nagyon fontosnak tartja a jelenlegi források fenntartását. Ugyanakkor erősebb, fenntartható termelékenységre van szükség. Fontosnak tartjuk továbbá az is, hogy a biotechnológia alkalmazása szélesebb legyen, és mindaz, amit a kutatás terén már évek óta megcéloztunk, végre valóságá váljon. Románia tehát azt szeretné, hogyha az Európai Unió minden gazdája versenyképesebb legyen. Világszinten is fontos ez. A közvetlen kifizetéseket újra kell gondolni, a mezőgazdaság szempontjából. A konvergencia 2014-ben kell, hogy megkezdődjön, nem pedig úgy, ahogy Romániára például meghatározták 2016 után. A tagállamok közti különbséget nem szabad fenntartani, arról kell gondoskodni, hogy az új kap ne két sebességet, ne két kategóriát vezessen be. Az összes miniszternek eh, fontos, hogy ezeket, ezt végig gondolja. Eh, nem jó, hogyha a miniszterek külön klubokban vannak, hogyha van, aki peskötészik, és van, aki vizet. Eh, így két Európa lesz. Ezt nem szabad megengednünk. Egyszerűsíteni kell, bürokráciamentesebbé kell tenni a szabályokat. Nem szabad, hogy az Európai Unión kívüli mezőgazdaság romba döntse az itteni gazdák versenyképességét. A világpiaci szintre is kell emelni a versenyképességet. Köszönöm. abbiamo ancora altri tre interventi, poi hmm. Később majd lesz egy 10 perces szünet, most megadom a szót a lengyel kamara képviselőjének, Korszanyovszki úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a delegációm nevében a meghívást erre a mai nagyon fontos megbeszélésre. Szeretném kijelenteni, hogy Lengyelországban mindig erős volt a mezőgazdasági politika, stabil költségvetéssel. Ennek a következménye az, hogy Számunkra nagy kihívás a közös agrárpolitika. A miniszterünk is elmondta ezt, Desz úr is elmondta, hogy nagyon messze vagyunk még az igazi közös agrárpolitikától, és hogy még nagyon sok a tennivaló. Természetesen mindig lehet különbséget tenni a régi és az új tagállamok között. Számos tagállam, főleg az új tagállamok nagy elvárásokkal rendelkeztek és ez érthető is bizonyos tekintetben. De azonban most visszatérnék a DESZ jelentésre. És hogy igazából a kizöldítésnél mi a probléma. Desz úr jelentése bizonyos pontokban kételyeket ébresztett. Megtanultunk bizonyos leckéket, például a széndiokszid kibocsátás esetében is. A svéd kolléganő arról beszélt, hogy szükséges a mezőgazdaság és a környezetvédelem összehangolása. Lengyelország nagymértékben függ a kőszéntől, és problémáink vannak a széndiokszid kibocsátással. Elképzelhető, hogy más országoknak is hasonló problémái vannak a kizöldítéssel. Szeretném ezeket az országokat is bátorítani, hogy foglalkoznak a problémával. Nem lehet a fejünket a homokba dugni. Nem minden országot érint ez olyan erősen, mint minket. Hogyha a mai helyzetből indulunk ki a széndiokszid kibocsátások csökkentésénél, akkor eléggé jelentős a kihívás. Itt két témához hoznék még, szólnék még hozzá. A bizottság megemlítette a cukor problémáját, én a tej problémájáról is beszélhetnék, hiszen ezek eh, bizonyos országok számára nehéz problémák. Most köszönöm figyelmüket. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, és most megadom a szót egy európai parlamenti képviselőnek, Rubik úrnak. Parancsoljon. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau apmēram divus gadus apspriežam kopējo labu. Körülbelül két éve vitázunk a közös agrárpolitika sorsáról, hogy mi is legyen 2020-ig. Általánosságban kijelenthetjük, hogy mindenki megegyezik abban, hogy legyenek kizöldítési intézkedések, legyen igazságosabb a kifizetések rendszere de hogyha konkrét számokról van szó, akkor már nem ekkora az egyetértés. Azok a hírek, amelyeket tegnap a biztostól kaptunk, nem igazán rendelkeznek pozitív tartalommal. 133 ezer lett gazda sorsa lesz rosszabb hogyha azt látom, hogy Lettországban az átlag 30%-át kapjuk, akkor 2020-ra ez 52%-ra növekszik. Nagyon jó a klimatikus viszonyok, nagyon jó a talaj minősége, és ilyen perspektívákkal rendelkezünk. Nagyon általános mind a három jelentés. Tiszteletben tartom az előadókat de igazából most nem a szavakon van a hangsúly, hanem a tetteken. Nagyon sok forrást pazarlunk el. Köszönöm. Adesso, grazie, onorevole Rubix, andiamo... Köszönöm szépen, Rubix úr, és most az osztrák National Rat képviseletében a mezőgazdasági szakbizottság alelnöke Wolfgang Birkun Hubert parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! csatlakoznék az előttem szólókhoz, és a német kollégámnak ellent mondani. Hiszen eh, szükséges az, hogy a támogatásoknak plafont szabjunk. Itt eh, ez eh, igazából a jövő hivatalos elismerése mindenképpen a kizöldítés kell, hogy a fáradozásaink középpontjában álljon. De, hogyha megnézzük mind a három jelentést, az opció jelentést, a Lions jelentést és a DESZ jelentést, akkor nagyon sok pozitív megjegyzést találunk a klímavédelemről, a biodiverzitásról, azonban, hölgyeim és uraim, ennek van egy neve. Ez az ökológiai mezőgazdaság. A 2007 per 54-es rendelet az Európai Unió nagy vívmánya, hiszen itt leírjuk a 21. század mezőgazdaságát. Hol maradnak az Európai Parlament ambíciói? A DESZ jelentésben zárójelben látjuk csak az ökológiai mezőgazdaságot. Ez kevés. Ezt az európai közvélemény nem fogja elfogadni. Az angol és a román kollégáimhoz üzene, hogy igazából a fogyasztók a géntechnológia mentes mezőgazdaságot akarják. Ne legyen kizöldítés több génmanipulációval. Ez nem megoldás, ez nem a jövő útja. Számos tagállam fel is ismerte ezt, számos régió is és örülök, hogy Csalas biztos tudja, hogy a génmanipuláció nem a minőség garanciája. Ezt a további vitában is el kell mélyítenünk majd ebben az összefüggésben. Végezetül pedig egy szót szólnék a pénzügyi kerethez. Az összes parlament mezőgazdasági bizottsága támogassa a tranzakciós adót, hiszen a tranzakciós adóból juthat a mezőgazdaság is további forrásokhoz. Pozitívan kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, és több forrást kell szánnunk a vidékfejlesztésre is. Köszönöm szépen. Bene, adesso torniamo. Rendben van, most Németország következik megint. A mezőgazdasági szakbizottság elnökének adom meg a szót, Úrich Hofgen. Eh, Köszönöm szépen. Németként csatlakozom az előtte felszólomhoz. Az agrárpolitika jelentősége növekszik az új kihívásokkal szemben, főleg az élelmiszerbiztonságra utalok. Azonban a fenntartható élelmiszerbiztonságra gondolok nem szabad elpazarolnunk az élelmiszert sem az aratásnál, sem az élelmiszer lánc más területein. A szövetségi tanácsban, a Bundesrátban továbbra is vita folyik a kizöldítésről. Az Európai Bizottságnak van egy javaslata, elfogadjuk a javaslatot, Arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezt egyszerűsíteni, minnyáján kívánjuk magunknak az egyszerűsítést, a fehérje stratégia lehet itt a kulcs szó, hiszen ezt összekötetjük a kizöldítéssel. Fontos a második pillér is, ezt már említették az előttem szólók is, itt a környezetvédelmi intézkedések, amelyek számos innovatív eszközt tartalmaznak, mint például az energiaszolgáltatásokat, de természetesen nagyon lényeges itt a regionalitás a termelői üzemek támogatása, amelyek a világpiacon nem állnak meg. Ez is összefonódik a második pillérrel, amelyet erősíteni szeretnénk, azonban még a határozatokban nem látjuk ezt. A környezetvédelmi miniszterek konferenciái is tettek eh, megfelelő javaslatokat. Eh, itt eh, a kifizetésekre vonatkozó intézkedések pillanatnyilag nem igazságosak, és ami a piaci rendtartásokra vonatkozik, azokhoz csatlakoznék, akik kritikus szemmel látják a deregulációt. Vitázunk a cukorról is, a bor és a növény jogok meghosszabbításáról, a tejről is vitázunk. Meg kell vizsgálnunk ezeket a rendszereket, és új irányba lehetne elmozdulni. A kutatásnál mindenképpen támogatandó az, hogy az agrárkutatás növekedjen, azonban ez ne legyen a géntechnológia, ahogy erről Németországban is hallunk, ezek legyenek innovatív intézkedések a fenntarthatóság érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most 10 perces szünet következik, majd folytatjuk a második fordulóval. Köszönöm szépen, 10 perc szünet tehát. Eh? It's not easy to manage, but uh, uh, uh I need you. Yeah.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 Allora riprendiamo i lavori e molto volentieri cedo la parola ai rappresentanti. A ciprusi parlament képviselőjének adom meg a szót, mezőgazdasági szakbizottság elnökének, Janákis Gabriel. Parancsoljon, két percet kap. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες Giri, κύριοι, Kedves kollégák, először is eh, hálát szeret, hálámat szeretem kifejezni az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának, azért mert megszervezte ezt a mai találkozót. A kap reformja egy alapvető fontosságú kérdés. Nagyon fontos, mindannyiunkat érinti, és eh, fontos, hogy mindannyian elgondolkodjunk. Az a mi célkitűzésünk, hogy igazságos legyen a kiosztás a tagállamok között. Figyelembe kell venni a éghajlatváltozást, a vidékfejlesztés, és célunk kell, hogy legyen a versenyképesség megtartása és a környezet védelme azokban a térségekben is, ahol nehezebbek a körülmények. Fenn kell tartani ezeket a gazdaságokat. A cél tehát az, hogy ebben az értelemben gazdasági, eh, pénzügyi támogatást biztosítsunk. A közös, ag, eh, közös agrárpolitika célja az az, hogy biztosítja a versenyképességet, ösztönzőket nyújtson, támogassa a fiatal gazdákat, és további forrásokat biztosítson kohéziós alapból, annak érdekében, hogy javítsa a mezőgazdasági dolgozók életkörülményeit. És ne felejtsük el, hogy nagyon fontos, hogy ösztönözze a fiatal gazdákat. A közvetlen kifizetéseknek objektív kritériumokra kell támaszkodniuk. Ki kell hangsúlyozni a vidékfejlesztést, az adott körülmények között. Rugalmas intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy a tagállamok alkalmazkodni tudjanak a saját jellegzetességeikhez. A mezőgazdaság egy olyan tevékenység, amely nem egyszerű, egy sor tényező alkotja, és sok oldalú tevékenységről van szó. Köszönöm szépen! Grazie e adesso è la volta del Parlamento estone. Con piacere do la parola a Miss Esther Tuixo della Commissione per gli Affari Rurali. Tuixo, per due minuti. Esther Tuixo, két perc. Hát, eh, Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy megszervezték ezt eh, az ülést, és eh, köszönöm a bizottságnak, a miniszter úrnak is a bevezetőjüket. Észtország úgy gondolja, hogy a kap valóban közös politika kell, hogy legyen Európában. Olyan, amely léptéke, jelentősége megmarad. A közvetlen kifizetések szempontjából nagyon fontos, hogy mindenki számára igazságos legyen. Jelenleg azonban óriási különbségek vannak, ami a versenyt torzítja a belső piacon. A kap reformja keretében értékelni ke- sokkal nagyobb értéket kell tulajdonítanunk a termelőnek a termelési láncban. Az első pillérben kell, hogy megmaradjanak az alaptevékenységek, és ezeknek az alapját kell modernizálni. Nagy aggodalommal tölt el minket, a legfrissebb töltenek el a legfélebb hírek a költségvetéssel kapcsolatban. Az, át, az, utá, az új átmeneti időszak a gazdáink szempontjából kedvezőtlen helyzetet idéz elő. Támogatjuk persze mi is a kutatás és fejlesztést. Köszönöm szépen, és most az olasz köztársaság szenátusak képviseletében Alfonso Andrea. Parancsolj, kedves Alfonso! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Gratulálok Dekászra úrnak és a szakbizottságnak ezért a kezdeményezésért, akik egy közös eszme cserét indítottak el egy ennyire aktuális témában, mint a milyen a kap reformja az olasz szenátus kidolgozta saját álláspontját annak érdekében, hogy megfelelő módon tudja képviselni az olasz álláspontot. Lorenzo Piccioni, aki velem van, ezt tanúsíthatja. Bizonyos fontosabb témát, szereztem, témákat szeretnénk kiemelni. A jelenlegi eszközöket kell kihangsúlyozni, a vidékfejlesztés, közvetlen kifizetések, ugyanakkor egyszerűsíteni kell az eljárásokat, és a beavatkozásokat is kell, meg, meg kell könnyíteni. A gazdasági fejlesztést és a foglalkoztatást kell szem előtt tartani, és ugyanakkor környezetvédelmi intézkedéseket is be kell, hogy vezessen megfelelő módon kell kezelni a globális kihívásokat, kutatást és innovációt kell támogatni. A női és a fiatalok, fiatal gazdáknak a támogatását sem szabad háttérbe szorítani. Én úgy vélem, hogy ezek a témák rendkívül fontosak. Úgy gondolom, hogy nagyon sok érdekes kérdés merül fel Csolosz biztos úr által bemutatott bizottsági közleményben, de úgy gondolom, hogy a jó úton vagyunk jelenleg, a problémákat el kell hesegetni az útból, és leegyszerűsíteni a folyamatokat annak érdekében, hogy a közös agrárpolitika egy valában promóciós politika legyen. Köszönöm szépen, Andrea szenátor, és most következik a holland szenátus képviseletében Erik Smalling. Parancsoljon! Eh. Köszönöm szépen, elnök úr! Szépen köszönöm én is a meghívást, és nagy élvezettel hallgatom az elhangzott, a, mindazt, amit elmondanak, sokat tanulok belőle. Gratulálok a kiváló munkához, a jelentések, amiket olvastunk, azt mutatja, hogy milyen bölcs és hozzáértő módon közelíti meg a problémákat az Európai Parlament. Kelet-európai kollégáimhoz hasonlóan én is illetve velük ellentétben el, elnézést, hadd mondjam el, hogy Hollandia az egyik olyan ország, amely nagyon sokat profitált a, az első pilléres kifizetésekből, bár az első pillér természetesen a szolidaritást is kell, hogy tükrözze. Igen, magasak az ambíciók az új tervekben, de nem tudom, hogy a kelet és nyugat közti különbségek csökkentése mennyire fenntartható, mennyire megvalósítható. A második pillérrel kapcsolatban jelzem, hogy talán még egyfajta kívánságlista van ezzel kapcsolatban, ami kockázatos lehet. Nagyon fontos lenne konkrét problémákat meghatározni, olyanok, és megoldására felhasználni, ami jelentkezik az országokban, például nálunk a talajvíz problémája, a naperő hasznosítása, A második pillérrel kapcsolatban egyfajta megosztott, vagy egy megfelezett ügynökségi munkát látok. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sok veszélyt jelen az országok számára, a felhasználhatások számára. A óriási lehetőségei vannak a második pillérnek, bölcsen kell neki menni, és nagyon sokat hozhatunk ki belőle. Nagyon fontos mindaz, amit Pibalks biztos korábban az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatban mondott, egy picit ez a második pillér erre hasonlít. Köszönöm szépen, és most következik az Európai Parlament képviselője, Spiros Tanellis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm kedves kollégák, két rövid megjegyzésem lenne. A bizottsági javaslat a KAP reformjára vonatkozóan 2014-2020 azt mutatja, hogy nem lesz igazságos az elosztás. Nagyon sok kérdés merül föl, nagyon sok kérdőjel van, mert nem látjuk világosan, hogy hogy akarják ezeket a gyakorlatba átültetni ezeket az új elképzeléseket. Ugyanakkor úgy vélem, hogy támogatni kell ezeknek a javaslatoknak a szellemét, ugyanis eh, nagyon sok eh, javaslat eh, törli, illetve megsemmisíti azokat a bizonytalanságokat és problémákat, amelyek korábban voltak és úgy vélem, hogy a tenyésztők és a gazdák egyre inkább megértik, hogy ez is egy biztonsági hálót nyújt, egy olyan támogatást kérnek tőlünk, amelyek révén versenyképes, minőségi termékeket tudnak termelni, annak érdekében, hogy helyt találjanak egy egyre erősebb piacon, annak érdekében, hogy profithoz jussanak, és meg tudják ragadni a termékeknek a mm, többletértékét. Köszönöm Spiros, és most a német Bundestag következik, következik Friedrich Ostendorf, parancsoljon. Ja, schönen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Németországban azt hiszem már világos, nem osztunk mindenben egy véleményt a reformokkal kapcsolatban. Csolos biztos úr gondolatait üdvözöltük. Fontosnak tartjuk mi is a mezőgazdaság politika jelentőségének a hangsúlyozását. A zöldek azonban nálunk úgy gondolják, hogy a, azok a kérdések, amelyeket a társadalom kérdez, vagy fogalmaz meg a mezőgazdaság felé, azokat meg kell tudnunk válaszolni. Ezek közé tartozik az állatvédelem, erről nem beszéltünk, de természetesen a jövőben nagyon nagy szerepet fog játszani, Németországban már ma a vita fontos része hogyha a megfelelő elfogadottságot akarunk a mezőgazdaság az állattartás számára teremteni a vidéki területeken is, el kell tudjuk majd mondani azt, hogy, hogy jelenleg igen heves töltető vidák vannak a tömeges állattartás miatt és arról. Ezt is meg kell oldani az agrárreform kapcsán, de természetesen a nagy kérdések is ott vannak, mint a biodiverzitás. Úgy gondoljuk, jelenleg ez még mindig túl kevés fényt vagy figyelmet kapott, pedig az éghajlatváltozás ugyanúgy fontos. A mezőgazdaság teremtette a biodiverzitást, de ugyanakkor, ha rosszul gazdálkodunk, akkor tönkre is teszi. Sokkal pontosabban, sokkal hangsúlyosabban kell tehát ezzel foglalkozni az első pillérben, a kizöldesítésben nagyon fontos elemek vannak. A zöldek nyilvánvalóan azt is kérdezik, hogy a jövőben nem kellene még erősebben csökkenteni ezeket a, a, az összegeket. Kérdés, hogy nem kellene adott esetben 70%-nál, hanem még jelentése, még, még nagyobb mértékben csökkenteni, ha a kizöldesítés intézkedéseit nem vezetik be. A kifizetések plafonjával kapcsolatban úgy gondoljuk, erre szükség van, de harcolunk a, a szociáldemokraták, kommunisták és konzervatívok ellentétben nagyon ritkán fordul elő, hogy ez a három frakció tulajdonképpen ö, együtt lépjen fel valami mellett. Mi az FTP-vel vagyunk otthon, a, a, a plafon csökkentése ellen csak mi vagyunk az a két párt, amelyik nem lép fel. A 40 hektáros szántó terület 12 ezer eurós támogatással, ez mondjuk az én gazdaságom, nem hiszem, hogy igazolható támogatás. Köszönöm. Bene, grazie. Adesso ritorniamo in Grecia. Köszönöm szépen, visszatérünk Görögországba, a görög parlament képviseletében, Hakmet Katsiozman. Köszönöm, kérem, Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt részt vehetek egy ilyen fontos értekezleten a többi európai nemzeti parlamenten, illetve a mezőgazdasági szakbizottság képviselőivel. A dohányról szeretnék beszélni, emiatt szeretnék itt részt venni és hozzászólni. Egy kiváló, hagyományos termékről van szó, nagyon keresett nemzetközi piacon, több mint 15 ezer család foglalkozik ezzel a termékkel. Kis területekről van szó, 5-10 eh, Sremata kis termékek, kis területekről van szó, és nagyon nehéz termékről van szó, növényről van szó. Családi vállalkozásban történnek ezek a, ez a termesztés, de az utóbbi években a költségek megnőttek, és ezért rosszabb, egyre rosszabb körülmények között termesztik ezt a növényt az európai támogatás nagyon fontos szerepet játszanak, és nagyon nagy segítséget nyújtanak annak érdekében, hogy azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, meg tudjanak élni. Tehát nem arról van szó, hogy 15 ezer családot kell támogatni, hanem az egész országnak a segítségére megyünk, hogyha ezeket a támogatásokat növeljük. Úgy gondolom, hogy nagy erőfeszítéseket kell tenni ennek érdekében. Jelenleg a termesztők nagyon nehéz körülmények között vannak, a szegénységi küszöbén vannak, és nagyon aggódunk a jövőjük iránt az ő jövőjük és a családjaik iránt. Én arra szeretném önöket ösztönözni, hogy gondolkodjanak el ezen, támogassák ezeket a családokat az új közös agrárpolitika keretében. Köszönöm szépen, és most megadom a szót az Európai Parlament képviselőnek, Lulling asszonynak, aki a korelnökünk itt a parlamentben. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Rá szeretnék mutatni két problémára, amely aggaszt minket a 2014-es kap tekintetében. Önök megígértek nekünk egy soft landing mechanizmus, tehát egy puha mechanizmust eh, azok számára, területek számára, amelyik nehezebb körülmények között vannak, azok a területek számára, amelyek a kvóta alatt vannak, van néhány tagállam, amelyik túllépi a kvótáját, ez azt jelenti, hogy a termék termelőinknek ezt a szuper adót kell megfizetni. Én azt javasoltam, hogy progresszív csökkenéssel szüntessük meg ezt a, szűr, ezt a szuper adót a kvoták tekintetében. Úgy gondolom, hogy ezt alkalmazni kellene, és arra kérem a bizottságot, hogy támogassa minket ebben. Egy második kérdés, amit fel szeretnék vetni, és ez a um, ültetési jogok tám, megszüntetése 2018 után. Nos, találkoztunk a fiatal borászokkal és a szakma képviselőivel, akik rámutatnak arra, hogy amikor ez bekövetkezik, a akkor a szőlőtermelő vidékeken a jövedelem jelentősen meg fog jelentősen csökkenni fog, ugyanis azok lesznek a kedvezettek, akik ipari termelést folytatnak, és azok viszont, akik hagyományos módon termesztik a szőlőt, azok nagyon nehéz helyzetben kerülnek találkoztunk tehát a képviselőkkel, Champagne térségi termelőkkel, akik nagyon aggódtak, nagyon sokat mondtak, nagyon sokan támadtak engem különböző helyekről, már az angol sajtóban én egyfajta sztár vagyok, annyian támadnak engem, ezért az álláspontomért nálunk Sámpányban, ez négy órás szemináriumban ott volt sámpány, majd a végén volt a pesgő, de hát nálunk ez így van rendjén. Nos, meghallgattuk a bortermelőknek az aggájait és problémás félelmeit, mert ők elemezték azt, hogy milyen helyzetbe kerülnek majd 2014 után, a parlament jelenleg társ, társ jogalkotó, és ezért mi most bele tudunk szólni a folyamatokban, nem úgy, mint 2008-ban. Én úgy gondolom, hogy a liberalizációt újra elő kell venni. Csolosz úr már nincs itt velünk, de reméljük, hogy a munkatársai feljegyzik ezt, amit én mondok, mert amikor Desz úr a jelentését bemutatta, ennek keretében én már szóltam és javasoltam ezt, mert mi ősszel, amikor majd a törvényalkotási javaslatról fogunk beszélni, szeretnénk módosításokat eszközölni ebben a témában. Ami a, mi a költségvetést illeti, nem szeretnék sokat mondani, egy dolgot szeretnék mondani, nem a közös mezőgazdasági politika az, ami drága, de a hiánya az rend rendkívül drága lenne egész Európának társadalmilag, gazdaságilag és kulturálisan is. És az osztrák kollégámnak mondom, ha úgy gondolja, hogy a pénzügyi tranzakcióadó bevezetése a megmentést jelenteni a közös agrárpolitika számára, a pénzügyi anyagi dolgai számára, akkor sajnos rosszul gondolják, mert ez így bizony nem lesz. Mint ahogy önök látják, Lulling asszony annyi beszélet, amennyit akar, mivel hogy mindannyiunk nevében szól Lulling asszony. Köszönöm szépen, és most örömmel zárunk azzal, hogy megadjuk a francia Parlament képviselőjének a szót. Jean Goubert, parancsoljon. Köszönöm szépen. Két kollégám már a francia parlamentből szólt, a nemzetgyűlésből szólt. Két megjegyzés azonban még szeretnék hozzá lehet tenni, hozzá szeretnék tenni a Csolosz tervezettel kapcsolatban hallgattam a kollégák hozzászólását, ők konvergenciát kértek, és igazuk van. Nagyon fontos, hogy támogassuk, hogy támogassuk a kutatást és az innovációt, ugyanakkor egy olyan költségvetéssel kell szembenéznünk, amely csökkenő tendenciát mutat a francia álláspont, és másoknak az álláspontja is, az, hogy nem szabad ö, ö, maximumokat, maximum határértékeket ö, meghatározni, mert a kis termelők lesznek azok, akik elszenvedik majd ezt az új közös agrárpolitikát. A csolosz csomag a szellemében támogatni kell, ugyanakkor vannak bizonyos pontok, amelyeket ki lehet igazítani és tökéletesíteni. A mai eszmecsere rendkívül hasznos volt, mi kérjük a termelőinktől, hogy különböző feltételek tartsanak be, társadalmi, kölcsi, környezetvédelmi. Ugyanakkor ezt nem kérik azoktól a termékektől, amelyeket importálunk harmadik országoktól. Ők nem ugyanazokkal a játékszabályokkal játszanak, és hogyha nem lesz meg ez a, ez a közös mérce, akkor nagyon sok problémát okozunk ezzel a termelőknek, és ugyanakkor a fogyasztóknak is. Mert nagyon fontos, hogy a fogyasztó is megértse, hogy védett termékeket vásárol, illetve jó termékeket vásárol, amikor európai termékeket vásárol. Elnök, teljesen egyetértünk ezzel, pont az Európai Parlamentben elfogadtuk a Papasztánkosz jelentést, amelyiknek célja az volt, hogy az európai intézményeket arra kértem, hogy a kölcsönösségi elveket tartsák be. Nagyon fontos, hogy ne legyen eh, olyan konkurencia, eh, hogy ne lehessen konkurencia azok a termelők, akik nem tartják be. És most a magyar parlamenti képviseletében Font Sándort kérem szólaljon, két percet kap. Köszönöm szépen, köszöntöm a szervezőket a Magyar Parlament nevébe Magyarország döntő mértékben egyetért a most ismert kapreformnak az alapjaival, de szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne kövessünk el olyan hibát, hogy esetlegesen a saját gazdálkodóinkat, az európai termelőket olyan nehéz helyzetbe hozzuk, hogy ezek a gazdálkodók befejezik inkább a termelést, mint hogy ennek a nehéz követelményeknek megfeleljenek. Ilyen lehet esetleg, hogyha túlzottan szigorú lesz esetleg a úgynevezett zöldítési program, de ilyen lehet esetleg az állat jóléti, az állatvédelmi követelmények is, hiszen épp itt az előttem szólók említették, hogy harmadik országból olyan feltételekkel érkeznek mezőgazdasági termékek, amelyekről fogalmunk sincs, hogy milyen környezetben állították elő azt a terméket, netán nevelték föl azokat az állatokat. Tehát legyünk szívesek megvédeni a saját európai gazdálkodóinkat, hogyha nagyon szigorú feltételeket írunk nekik elő, követeljük meg ezt a feltételt a más harmadik országból ideérkezett termékekkel szemben is. Az elmúlt időszakban súlyos tévedéseket láttunk, amit reformnak neveztünk. Ilyen az előbb említett szőlő bor reformnál a telepítési jogoknak az esetleges felszabadítása. Magyarország nem ért ezzel egyet, és az újratárgyalását fogjuk javasolni. Ugyanilyen talán a cukorrépa termelésnél elkövetett hiba a véleményünk szerint de a gazdálkodókat sajnálatosan szorítja például a multinacionális áruházláncok erő fölénye is. Összességében tehát azt szeretnénk javasolni, hogy a gazdálkodóknak sok olyan problémája van, amelyekkel meg kell küzdenie, és azt kérnénk a törvényalkotóktól, a bizottságtól, az Európa Tanástól, a parlamenttől, hogy ne okozzon nagyobb problémát a termelőknek, mert ahogy Dess úr is jelezte, nem lesz meg az a gazdag generációváltás, amiben reménykedünk, a fiatal gazdákat nem fogja érdekelni ilyen szigorú és nehéz feltételek mellett ez a terület, hiszen nem lesz, nem lesz megélhetési lehetőségük, ezért elfordulnak ettől a területtől. És akkor gondolkodhatunk, hogy honnan szerezünk megbízható, biztonságos élelmiszert az európai lakók számára. Azért ezt a pozíciónkat ne veszítsük el. Köszönöm szépen figyelmüket! Molto bene, grazie. Adesso abbiamo finito. Köszönöm szépen, ezennel befejeztük a hozzászólások sorát. Egyes hozzászólók újra fel akarnak szólalni, akik már szóltak a nemzeti parlamentekből. Amennyiben van ilyen, akkor kérem jelentkezzen, hogyha nincs, akkor úgy vélem, hogy lezártnak tekinthetjük ezt a mai napot. Egy olyan értekezlet, amelyben megismerhetük jobban a különböző nemzeti parlamenti ö, érzékenységet. Újra két szót? Igen, parancsoljon. Ausztria képviseletében a mezőgazdasági szakbizottságnak alelnöke, Wolfgang Wipperlupe, Parancsoljon, egy percet kap. Köszönöm, elnök úr, egészen röviden. A francia kolléganőhöz mondanám, aki megszólított engem a tranzakciós adó miatt. Én is abból indulok ki, hogy az agrárpolitikát saját módszereivel kell előbbre vinni, de ez egy ö, olyan lehetőség, amelyet oszt a tagállamok többsége, és Ausztria is támogatja. Ezt szerettem volna még kifejezésre juttatni. És ö, megragadom azt, amit Font kolléga mondott Magyarországról, az élelmiszer biztonság és a szuverenitás álljon a munkán középpontjában. És ebben a tekintetben a DESZ jelentés pozitív, a külső védelmet is említi. Azonban megnézzük, hogy a WTO-val ez mennyiben egyeztethető össze. Azonban ez egy nagyon fontos pont a DESZ jelentésben. És Ostendorf német kollégámat is támogatom, azt mondom, hogy igen, ezek a degresszív csökkentések, amelyeket a DESZ jelentés 25. pontjában látjuk, objektíven tekintve jó javaslatot képviselnek. Minnyáján tudjuk, hogy a költséghatékonyság adott a nagyobb üzemek esetében, és a DESZ jelentés pedig említi a munkaerőt és a fenntarthatóságot is. Szerintem ez egy olyan modell lehet, amelyen tovább dolgozhat a bizottság és a tagállamok is, hogy eh, hogyan eh, szabályozza azt, hogy a nagyobb üzemek költséghatóságát figyelembe vegye a támogatásnál is. Ez például egy objektív kritérium lenne. Végezetül pedig a hatékonyság az ökológizálási intézkedéseknél mindenek előtt a vetés forgóra és a sokrétűségre kell, hogy alapuljon, és szerintem a DESZ report ebben a tekintetben jó volt. Köszönöm. Hogy? Rendben, hogyha nincs további hozzászólás, sikérelem azok részéről, akik már szót kértek. Köszönetet szeretnénk mondani mindannyiuknak, és megadom a szót a lengyel parlament mezőgazdasági szakbizottságának az elnökének, aki szeretne egy közleményt közé tenni. Parancsoljon, elnök úr! Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Még egyszer a lehetőséget minnyájunk nevében. Nagyon tartalmas vitát hallhattunk, és jó volt hallani, hogy hogyan lehet javítani a mezőgazdaság helyzetét. A soros elnökség nevében szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy közösen kell fellépnünk, a bizottsággal és a parlamenttel együtt kell működnünk, és szeretném megkérni önöket, hogy 25-én eh, és 26-án vegyenek részt egy megbeszélésen ennek eh, a, a vitának a kezdete Budapesten volt, és szeretnénk folytatni a budapesti vitát. Elképzelhető, hogy olyan megoldásokat találunk, amelyeket hasznosíthatunk a VTO tárgyalások során is. Tehát a következő meghívás ez az önök számára, és mindenki természetesen írásban is megkapja. Szeptember 5-én és 6-án Varsóban folytatjuk a vitát. Köszönöm. Grazie Presidente, mi dicono che ci ha appena raggiunto. Köszönöm szépen, elnök úr, azt ha mondják, hogy most a bolgár parlament egyik képviselője most csatlakozott hozzánk, Penko Atanasov, Atanasov, és ezért most megadom neki a szót két percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány megjegyzésem lenne, hiszen már mindenki fáradt. De szerintem itt mindenképpen pontosítani kellene két dolgot. A görög kolléga már szólt a dohánytermesztőkről. De hogyha most már visszatérünk a konkrét dolgokra, akkor uh, emlékeznünk kell arra, amit a görög kollégánk mondott a dohánytermesztőkről. Bulgáriában a helyzet nagyon hasonló. Ami például a keleti dohányfajták termesztőit illet. Éppen ezért véleményem szerint figyelmet kell fordítanunk ezekre is. Az egy másik dolog, hogy mit gondolunk a dohányzásról. De a dohányzás globálisan csökken, talán Európában nem. Egy második dolog, amit szeretnék még elmondani az, hogy az első pillér a közvetlen kifizetések nagyon fontos dolgot képviselnek. Ezt az első pillért pedig úgy kellene kialakítani, hogy figyelembe vesszük a különféle termelési költségeket a különféle növényfajtáknál. Hogy egy konkrét példát is mondjak, ott van például a paprika. Hektáronként körülbelül 600 euróba kerül míg a búza a hektáronként 60 euróba kerül. Ezeket a dolgokat is újra kell gondolnunk. Köszönöm. Bene. A questo punto di... Rendben van. Úgy gondolom, hogy lezártnak tekinthetjük ezt a munkát. Ez egy nagyon fontos munka 27 országot hallgattunk meg, 27 országnak a nemzeti parlamentje, plusz az Európai Parlament különböző problémákkal, különböző agályokkal. Nagyon fontos kihívás előtt állunk. Nem csak 10 milliók az érdekeit kell képviselni, és ezt nagyon sokan rámutattak arra, hogy ez egy olyan választ, amit 500 millió európai állampolgárnak kell megadni. Köszönöm szépen, hogy részt vettek. Most itt a terem előtt lesz egy apró koktél.